Allora. Dear colleagues, we can... Kedves kollégák, az első napi rendi pontunkkal kezdhetjük, nevezetesen a napi rend elfogadásával. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor módosítás nélkül elfogadhatjuk a napi rendet. Második nap, pirendi pont, az elnök bejelentései a Helsinki folyamattal kapcsolatos ez. Uh, a bizottsági látogatás Helsinkibe május 17-19-ig volt. Ma 20 nyelven van tolmácsolás. és az ülési jegyzőkönyvét egyébként uh, és a dokumentumait elektronikusan elérhetik. Harmadik napi rendi font, egy ajánlás, amelyet elektronikusan körbeadtunk, hogyha nincsen ellenvetés, akkor úgy beveszem, hogy elfogadtuk. Elnézést, de most vissza kell térnem a bejelentésekre. Ma délután, három órakor, az NV Bizottság egy aláírási ceremóniát fog vendégül látni a, a környezetvédelmi politikára vonatkozólag. Az ECO Management és Audit keresztén belül Martin Schulz elnök és Klaus Welle főtitkár írja alá dokumentet. Az EMAS önkéntes eszköz az értékelésre, már ami a környezeti teljesítményt illeti, megfelelve a rendelkezéseinknek és szabályzatunknak. Az EMAS mind a három tevékenységi helyszínen 2017 eh, óta tól kezdődően be fogja tartani. Minden eh, jogszabályalkotási ciklusban a büró elfogadta a 2016-os környezeti politikát, mégpedig idén május 9-én. Kérem, hogy minden eh, tag, aki meg tudja oldani, legyen jelen az aláírási ceremónián. Uh, approval of minutes of the 26 most hagyjuk jóvá az április 26-i jegyzőkönyvet, hogyha nincsen az ülés végéig ellenvetés, akkor jóvá hagytuk a jegyzőkönyvet. On uh, the report back on ongoing... A visszajelzés az intézményközi tárgyalásokról. Ebben a tekintetben emlékeztetnem kell önöket, és beszámolnom a hatóság ellenőrzésekkel kapcsolatos trialógusról. A tizedik utolsó forduló június 15-én volt. Összesen 10 trialógus, 17 árnyékjelentéstevői találkozó és 15 szakértői találkozó volt a luxemburgi és a holland elnökség alatt, és így megállapodásra jutottunk amit holnap a Koreper hivatalosan jóvá hagy, és az Envi ülés elé kerül majd júliusban. Colleagues, Miss Kadenbach for Kaltenbach asszonynak köszönöm szépen a nagy erőfeszítéseit és ezt a jó eredményt. Most a 16. pont következik a bizottság képviselőivel eszmecsere hulladékokkal kapcsolatosan, a vonatkozó irányelvről és a jogszabályok végrehajtásáról ebben a tekintetben. Bizonyára emlékeznek, hogy az első ülésünk már sorra került ebben a tekintetben, de akkor nem tudtuk lezárni. Úgyhogy az előző ülés végétől kezdjük, vesszük fel a fonalat vannak bizonyos kérdések, amelyekre a bizottságnak válaszolnia kellett. Azt javaslom, szokás szerint, hogy kezdjük meg azzal, hogy a bizottságnak adunk szót. Szaudászkasz úrnak örülök, köszönöm, hogy eljött, és később majd a bizottság válaszolhat a felmerült kérdésekre. És megkezdjük a vitát. Köszönöm. We start with, uh... Az egyes kérdéssel kezdünk. Köszönöm szépen. Hogyha jól értettem a felvetését, akkor ez a kérdés, az egyes kérdés arról szól, hogy a melléktermékek és az, azután következik a hulladékelhelyezés. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt az eszmecserét, ami a vitát lezárja majd ebben a nagyon releváns kérdésben. Azok a feltételek, amelyeket az 5-ös 6-os cikk meghatároz a hulladék keret irányelvben, azt célozzák, hogy a szereplők és a tagállamok egységesen értékeljék, hogy mi a hulladék, mi az, ami nem hulladék a termelési eljárásokban és a viszonyelési eljárásokban. Ez a meglévő esetjogon alapul. Az 5-ös 6-os cikkekben három módot határoz meg a döntéshozatalra a szöveg. Ez azon múlik, hogy mi az alapjuk, hogy EU kritériumokon alapulnak el, másodszor alapulhatnak nemzeti kritériumokon, a harmadik lehetőség pedig, hogy nemzeti eseti alapú elbírálásról van szó. A nemzeti kritériumokról értesíteni kell a bizottságot egy másik irányelv alapján, hogy a bizottság és a tagállamok meg tudják eh, állapítani, illetve biztosítani tudják, hogy eh, a belső piac jó működését nem aknázzák alá ezek a rendeletek. A tagállamok eh, nemzeti kritériumokat olyankor kell, hogy meghatározzanak, hogyha EU kritériumok nincsenek, vagy hogyha az iparág specifikus kritériumokat követel. Az irányelv alkalmazása óta a tagállamok értesítést tettek a bizottság felé legalább 21 határozatról a nemzeti kritériumok alapján. Először is az Egyesült Királyság 13 esetben, 3 Franciaország, 2 Írország, 1 Ausztria, Hollandia és a, ez a gipsz cserepekre vonatkozik, ez az utóbbi több esetben részletes véleményt nyújtott a bizottság a tagállamok felé a környezeti jogszabályokkal kapcsolatosan, és csak egy alkalom volt az Egyesült Királyság esetében az olajok és üzemanyagok esetében, amikor az a bizottság kötelezettségszegési eljárást indított. A csomaggal kapcsolatosan az 5 6-os cikk eh, tisztázásra szorult. A tagállamoknak aktívabb szerepet, felelősséget eh, adva, hogy döntést hozzanak, és hogy támogassák az ipari szimbiózist. A bizottság nem azt javasolta, hogy három lehetőségen válaszunk az alkalmazásra nézve az EU nemzeti és eseti elbírálás lehetőségeit, és a bizottság nem javasolta sem, hogy változtassunk a meglévő feltételeken, mert ezeket a bírósági ítélkezési gyakorlat alapján alakítottuk ki, és nem tudtunk arról, hogy nemzeti szinten jelentős végrehajtási problémák adódnának, amiatt módosítani kellene a feltételeket. Néha a cégek szeretnék tisztázni a bizottság segítségével a termékekre vonatkozó szabályokat. a bizottság már sok iránymutatást adott ezzel kapcsolatosan az esetjog fényében. Nyitottak vagyunk további tisztázásokra is, hogyha szükség lesz erre. Ami a jövőt illeti, a jövőbeli fejleményeket EU szinten, a bizottság szeretné ezt a lehetőséget nyitva hagyni, Ugyanakkor még mielőtt bármilyen munkát végzünk, fel kell mérnünk, hogy van-e hozzáadott értéke az új kritériumok kialakításának. Itt óvatosak lennénk, mert a meglévő kritériumok frissítése, aktualizálása nagy munka és erőforrás igényes. A körkörös gazdaságra vonatkozó új elképzelések a bio hulladékokra is vonatkoznak, és ez kapcsolódik a műtrágyákra vonatkozó rendelethez is. és az égetési hulladékra, égetési hamura és a vonatkozó jogszabályokra, és ezekhez is kapcsolódik ez a téma. A bizottság Olaszországnak válaszolva kommentárokat állított össze, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, az Olaszország figyelembe vette ezeket az észrevételeket, a szilárd hulladékkal kapcsolatosan és üzemanyagokkal kapcsolatosan, csak az olyan üzemekben, amelyeket az Industrial Emissions irányelv lefed. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Akkor az első három kérdésre választ is kaptunk. Nem tudom, hogy a kollégák most szeretnének-e valamit hozzáfűzni. Igen. Tapasz úr, köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottságnak is a magyarázatot. Kételkedünk. Az európai politika koherenciája tekintetében és hogyha most belehallgatunk a bizottság véleményébe, akkor nem vagyok biztos, hogy az említett kritériumok ténylegesen koherenciával járnak-e majd a politikában. A tagállamok nagyon különböző módon alkalmazzák a különféle kritériumokat, És a bizottságnak pedig az a feladata, hogy minden egyes tagállamot megnézzen, hogy hogyan alkalmazzák a kritériumokat. Én nagyon hálás lennék, hogy egy kicsit azért jobban el tudná mondani, hogy milyen prognózisa van ebben a tekintetben. és a saját irodámból is felvehetem önhöz a kapcsolatot. Tehát jó lenne, hogyha itt a hulladék ügyről közvetlenül tárgyalhatnánk. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy van-e a kollégák részéről egyéb kérdés. Nincs. Akkor most a bizottságnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Igen. Köszönöm szépen a kérdést. Tehát itt a hulladék kritériumok tekintetében több fajta dologról szólnék. Tehát a politikának úgy kell kinézni, hogy jó legyen a piacnak, jó legyen a gazdaságnak, tehát meg kell néznünk a hulladékot, hogy milyen fajta hulladékról van, mikor szó. Azonban számos szempontot említhetünk itt, nagyon sok dolog tartozik itt a realitáshoz. De nagyon fontos, például Olaszországban is látunk egyfajta politikát, és nagyon hasonló. De máshol nem foglalkoznak ezzel. Remélem, hogy emlékeznek rá, hogy néhány éve itt a hulladék kritériumok a papír esetében félre sikerült, hiszen mi is történt? Itt érdekkonfliktus volt az újrahasznosítók és a hulladék begyűjtők között. És itt mindenképpen bizonyos normákat meg kell szabnunk, és ezeknek a normáknak pedig valahogy mindenkinek meg kell felelnie. Tehát elképzelhető, hogy a hulladékkezelési lánc egyik szereplőjének megfelelnek a kritériumok, másnak viszont nem. Tehát, hogyha túl sokat gyűjtünk, túl sok papír gyűjtöttek, az sem olyan jó. És technikailag is nagyon intenzív a dolog. A kérdés az, hogyha beruházunk ebbe a dologba, akkor úgy helyezzük el a pénzt, hogy a piac igényeinek megfelel. És Eddig még az üzleti élet szereplői nem panaszkodtak a hulladék kritériumok miatt. Tehát néhányan különleges szükségletekkel rendelkeznek. És ezeket a szükségleteket pedig valahogy úgy kell alakítani, hogy a többiek szükségleteinek is megfeleljenek. Tehát ilyen elképzeléseink vannak. És mindenképpen meg kell nézni, hogy a tagállamok mit tesznek a saját nemzeti hatáskörükben. Említettem már, hogy nem tudunk minden egyes egyedi esetet megvizsgálni, tehát ez, ez mindenképpen probléma, és éppen ezért az irányelve ezért kell olyan átfogó szabályokat kialakítani, amelyek lehetőleg eh, mindenkinek megfelelnek. Tehát esetről esetre lehet ugyan dönteni, de jó, hogyha van egy eh, átfogó keret akkor meg kell néznünk, hogy minden rendben van-e, minden a jogalkotás szerint zajlik. Másrészt, ha belegondolunk az egész ciklusba, hogy a hulladék státuszát hogyan definiálják a tagállamok, itt is különféle érdekekkel találkozunk. Tehát a jelen helyzetben a legjobb talán az lenne, hogyha elkerüljük a lehetséges hulladékot. Hiszen ez a legjobb az egészségnek, ez a legjobb a környezetnek. Sokkal bonyolultabb a valóság. És mi azt javasoljuk, hogy ne zárjuk be az ajtót, tehát hogy ne tekintsük elintézetnek itt a hulladék kritériumokat, de arányosnak kell lennünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hogyha nincs több kérdés, akkor áttérhetünk a következő napirendi pontra. És eh, a bizottságnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon lényeges témáról van szó. Szerintem a hulladékkezelésben ez az egyik leglényegesebb téma. És hogyha a termelők felelősségét előtérbe hozzuk, akkor igazából ez a hulladékkezelés problematikájának a megoldása. Tehát e, itt a termelők, a hulladék termelők felelőssége a irányelv 8. pontjában található, és a tagállamok alkalmazhatják ezt a kikötést, tehát minden természetes és jogi személlyel szemben, aki hulladékot állít elő, illetve olyan anyagokat állít elő, amelyek hulladéke válnak. Tehát a, termelői, a kiterjesztett termelői felelősség létezik, a tagállamok alkalmazhatják, és a kötelezettség alkalmazása pedig azzal függ össze, hogy hogyan árulják, hogyan értékesítik az adott termékeket. Ami itt az elektronikus készülékeket illeti, az új jogszabály konkrét követelményeket fogalmaz meg. A javasolt módosítókban a bizottság azt javasolja, hogy, legyen egy, hogy legyenek minimális követelmények, és ezek pedig átláthatóbbá teszik a hulladék témát. A bizottság úgy gondolja, hogy tovább is léphetünk, és hogy foglalkozhatunk a távkereskedelemben felmerülő hulladék kérdésével is. Beszéltünk már a olasz rendszerről, ahol a kiterjesztett termelői felelősség van. De az is nagyon fontos, hogy ezt összhangba hozzuk a jelen európai jogszabályokkal. A csomagolási hulladék tekintetében. És az is nagyon fontos, hogy a termelők milyen anyagi felelősséget vállalnak a csomagolási hulladékért. Tehát vannak általános előírások, és ezekhez az általános előírásokhoz kell alkalmazkodni, ahogy ezt például nagyon jól látjuk Olaszország esetében. Tehát a dolog lényege az, hogy a termelő felelőssége azt jelentse, hogy a csomagolási hulladék miatt felmerülő költségeket a termelő állja. Vannak átmeneti szabályok, említettem már a 8-as cikket, és az új követelmények értelmében kell alakítani. Tehát elmondhatom, hogy figyelemmel kísérik a helyzetet. Látjuk, hogy Olaszország betartja a szabályokat, és Olaszországban 2016-ban eh, is eh, már regionális terveket hoztak létre a hulladékezelés tekintetében. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van-e kérdés a kollégák részéről. Úgy tűnik, hogy nincsen. Rendben. Akkor térjünk át a következő kérdéscsoportra. És most ismét átadom a bizottságnak a szót. Köszönöm, elnök úr, ismét. Demesmaker úr tett fel egy kérdést a nem működőképes gépjárművek kereskedelméről. Tudom, hogy Florenc úr is foglalkozott a kérdéssel, tehát a bizottság ismét megerősíti, hogy körülbelül 3-4 millió gépjármű, amely az Európai Unióban regisztrált, kerül kereskedelmi forgalomba. Tehát nagyon sok, mint említettem, hogy millió gépjárműről nem tudjuk, hogy hol van. És ez pedig a hatályos jogszabályok értelmében illegális. Ez jelentős környezeti károkkal is jár, és természetesen biztonsági kérdésekről is van szó. Tehát természetesen anyagi veszteség éli, éri a, a, az államot is, hiszen illegális gépjárművekről van szó. Tehát most mit teszünk? Különféle szinteken próbálunk fellépni. Éppen ezért eh, szeretnénk az eh, autók eh, nyilvántartását szigorítani, hogy ne lehessen az Európai Unióban illegálisan közlekedni gépjárművekkel. Nyáron konzultációt indítunk, megnézzük, hogy milyen nemzeti intézkedések vannak, hogy az illegálisan üzemben tartott gépjárművek használatot hogyan korlátozzák. A jövő év közepéig szeretnénk ezzel foglalkozni. 2016. január 1-től a hulladékszállítási rendelet szigorúbban foglalkozik a témával, a bizottság pedig eh, előkészít egy anyagot, amely eh, a hulladékra vonatkozó előírásokat megpróbálja harmonizálni a vámügyi előírásokkal. Tehát ezek az illegális gépjárművek ennek értelmében hulladéknak minősülnek. A bizottság iránymutatókat is kidolgozott, hogy hogyan lehetne csökkenteni az illegálisan szállított gépjárművek számát. Most Olaszországra térek át. Felicini úr kérdezett egy kérdést két írásbeli kérdést kapott a bizottság a parlamenttől, és ezek a kérdések pedig tényleg aggodalomra adnak okot. És felkérjük az olasz hatóságokat, hogy folytassanak további vizsgálatokat. Ezen kívül a hulladék kezelés, illetve a hulladék égetési kapacitásokat is növelni kell. Úgy tűnik, hogy tehát Olaszországban 2014-ben már beindult ez a program, Ezután megnéztük, hogy a 2020-as újrahasznosítási célokat meddig sikerült elérni. Ez után következnek a 2025-ös célok. Olaszországban a helyzet nem egységes. Például Dél-Olaszországban jellemzőbb a illegális hulladékkezelés, és mi szeretnénk elkerülni azt a helyzetet, hogy ne legyen megfelelő hulladékkezelés, tehát mindenképpen szeretnénk eh, szorgalmazni és elősegíteni állami eszközökkel is, hogy többet ruházzanak be a hulladékkezelésbe. Köszönöm. Thank you very much. Now we have a question from Mr. Florence. Köszönöm szépen, Florence úr. Ich habe vor vielen Jahren die Altautorichtlinie. A irányelvet néhány éve írtuk, tehát itt a működésképtelen illetve a régi gépkocsikról, és igazából kié az utolsó szó? Tehát igazából itt roncsról van szó, vagy nem? A jogászok igazából nem tudtak megállapodni, és amikor ez az irányelv hatályba lépett, már az első naptól fogva nem működött. Ahol lakom, ott minden nap mennek az autók Antwerpen és Varsó között. És ott mennek illegálisan, viszik az autókat Lengyelországba, aztán ott valami lesz velük. Tehát elmondtuk a vállalatoknak, hogy igenis legyenek roncstárolási lehetőségeik. Tehát itt igazából ez olyan, mint egy vágóhíd. A vágóhidat is szabályozzuk. A saját országomban több száz vállalat rendelkezik roncs tároló helységekkel, és nagyon veszélyesek ezek a helyek, és nagyon, nagyon sok pénzbe kerül egy ilyen helyet fenntartani, hiszen védeni kell, hogy a, az olaj például ne csorogjon bele a talajba. És azért néha megdöbbenek, hogy itt milyen lazasággal áll hozzá a bizottság. Ez egy óriási probléma. És a bizottság szerintem nem igazán foglalkozik vele. Tehát az én, én hazámban több ezer vállalkozó csalódott, mert egyszerűen nem működnek a szabályok. És hogyha azt hallom, hogy most nyáron elkezdenek tárgyalni, akkor ehhez csak annyit tudok mondani, hogy itt van az ideje. Tehát, hogyha itt ma erről beszélünk, akkor igazából kinyílnak az ajtók, és végre látjuk, hogy az egész hulladékkezelési politika nem működik Európában. Még igazából azt sem tudjuk, hogy mi az újrahasznosítás. Tehát mit jelent az, hogy recycle És nem is működhet, hogyha még csak meg sem határoztuk ezt az alapfogalmat, és most azt javasolnám, hogy a bizottság most menjen haza, nézze meg, vizsgálja meg, hogy mit lehet konkrétan csinálni, és főleg, hogy ki dönt. Kié az utolsó szó a roncsok tekintetében. De nincsen. Nincsen felelősség. És igazából ezek a bűnözők a markukba röhögnek. Hát több ezer autót visznek el. Máshova ott valamit csinálnak velük. Ez egy, ez egy, ez egy óriási gazdasági veszteség is. És most mit csinálunk? A kolléganőmmel, Fréri asszonynal egy nagyon jó jelentést állítottunk össze a témáról. És igenis ez a téma is összefügg a körforgásos gazdasággal itt belegondolunk, hogy nyersanyagról van szó. Hát e-, ez, ezeket az autóroncsokat újra lehet hasznosítani. Hát ez, ez nagyon bosszantó. Elnézést kérek, hogy így kifakadtam, de, de én, én, én társszerzője voltam a jelentésnek, és állandóan veszekedtünk. Már, már nem emlékszem, hogy kivel, de sokat veszekedtünk. És most Igazából ez olyan, mint egy kijuggatott vödör, amiből kicsorog a víz. Így veszítjük el a nyersanyagot. Thank you very much. Have a question from the colleagues? Kérdés? Nincs. Akkor ismét a bizottsági a szó. Uh, thank you. Um, uh, I could agree. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes elemzést, kritikus elemzést, de azért ne felejtjük el, hogy ez egy irányelv. Tudjuk, hogy a tagállamoknak kell ezt végrehajtaniuk, és ezért őket kell a végrehajtásért felelősségre vonni, vagy a végrehajtás hiányáért. Másrészt azért nem mondanám azt, hogy ez teljesen kudarc volt. Hogyha megnézzük, az autó alkatrész visszanyerési arányokat Európában. Itt a legmagasabb mindenféle termékek között. Erről már korábban is szó volt, és pontosan ez az a pont, ahol működik ez a rendszer. A gyártói felelősség az alkatrészek esetében és ezeknek az újrahasznosítása pontosan jól működik, amikor végrehajtják megfelelően a szabályokat, talán 9% körüli ez a mérték. A probléma az eltűnt járművekre korlátozódik. Persze ezekből sok van, több millió, nem tudjuk, hogy mi történik velük. Lehet, hogy elszállítják őket az Európai Unióból, lehet, hogy szétszedik őket európai, az Európai Unión belül és amikor szétszerelésre kerül sor szabályozott körülmények között, akkor torzul a verseny azok számára, akik a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Ezt a tagállamokkal közösen meg kell oldanunk ezt a problémát, különösen a regisztrációt és a regisztráció megszüntetést folytató hatóságokkal együttműködésben ez még hiányzik, ez a, az összetevő a folyamatból. Nem mondanám, hogy a használt autók exportja rossz dolog. Hogyha valahol máshol hasznosíthatóak, akkor ez remek. Kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha tényleg lejár a hasznos élettartamuk, és hogy valóban megfelelő körülmények között szerelik eszét őket, de ez már egy teljes életciklus analízist igényel. Ezek az autók egyszerűen eltűnnek a piacunkról, és hogyha az az oka ennek, hogy illegálisan exportálják őket, akkor valóban ezzel valamit kezdenünk kell. Nagyon sok értékes anyag van beépítve, és sok veszélyes anyag is a járművekbe, tehát a szétszerelés, hogyha Európában történik szabályszerűen, akkor minden rendben van, és ez a világ előtt is jó példa, de hogyha a tagállamok ezt nem tudják foganatosítani, akkor már baj van. A tagállamoknak azt szeretnénk azt a jogot megadni, vagy azt a lehetőséget, hogy tárják fel a probléma mértékét, és iránymutatást kívánunk adni a tagállamoknak, szorosabb felügyelettel, hogy biztosítsuk az irányelv megfelelő végrehajtását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Florence úr következik a további kérdésekkel. Egy működő autó tehát, hogyha például Kelet-Európába adják el, hát ez rendben van, hogyha jól működik az autó, akkor azt el lehet adni, ez ökonomiai szempontból és környezetvédelmi politika szempontjából is rendben van. Ön a termelői felelősségről beszélt, és elhangzott korábban, hogy megtaláltuk a megoldást ezzel, ezt hogyan lehet definiálni ezt a fogalmat? Az autógyártók például Németországban akkumulátorokat vásárolnak a Bostól, vagy más alkatrészeket, és a Bosnak kell ezen alkatrészek hulladék semlegesítési költségét megfizetni. Az Audi nem fizet ezekért. Tehát például a kis csavart előállítónak kell a hulladék semlegesítési költségeket kifizetnie, a nagy autógyártó egy fillet nem fizet ezekért, és nincs is felelőssége. Tehát ez itt egy nagy kibúvó, egy nagy hézag, joghézag, és azt hiszem, hogy a bizottságnak ezzel kell foglalkoznia. A ZF ö, ö, meghajtás váltó előállítónál megint csak ugyanez a probléma merül fel, hogy ők nem fizetek ezen költségekért, és nem vállalja a fő autógyártó a termelői felelősséget. És ha nincs ilyen felelősség, akkor az áruk elkerülnek, eláramlanak, és az a kérdésem, hogy például az N40-es autópályán Belgiumban, Németországban, Hollandia felé, vagy Lengyelország felé utazva, ki ö, ellenőrzi ezeket a teherautókat, hogy mi a rakományuk. Attól tartok, hogy nincs ilyen ellenőrzés. Please, Commission. Bizottság. Nos, a tagállamok a kiterjesztett gyártói felelősséget különbözőképpen értelmezik. A német helyzetet nem ismerem teljesen pontosan, bár Németország természetesen a legnagyobb autógyártó tagállam, de azért valakinek felelősséget kell vállalnia ezért. Nem tudom elképzelni, hogy senkinek nem a felelőssége ez, a német hatóságok feladata, hogy alkalmazzák ezeket a szabályokat. És persze ösztönzőket is be lehet vezetni. Van egy nagy európai gyártó, egy másik tagállami, európai tagállamban, most ezt nem mondom melyik, amelynek van egy nagyon érdekes rendszere, amely a felújítást ösztönzi, illetve a az alkatrészek visszavásárlását, ezeket újként beépíti az új autókba, és ez jó példa, követendő példa. Az, hogy ki ellenőrzi, hogy egy használt autó ott van -e egy bizonyos kamionon, az Európai Unión belül, ugye megvan a belső piac, a tagállami hatóságok feladata ez, de amikor átlép a határon a küldemény, akkor a vámhatóság feladatává válik mindez. Éppen ezért próbálunk segítséget nyújtani a vámhatóságnak azzal, hogy a hulladékkódokat és a vámkódokat próbáljuk összeegyeztetni. Egy autó nagy darab, azt nem lehet csak úgy láthatatlanul szállítani, ha csak nem az alkatrészeit, de azért, hogyha találatot tudunk felmutatni a vámhatóságok részére, akkor fel tudjuk hívni a figyelmüket erre a szállítmányra, és így meg lehet állítani néhány illegális exportot. De egyetértek, hogy ez az egyik olyan téma, ahol javítani kell a végrehajtáson. Thank you very much. If, are... Köszönöm szépen, hogyha nincs több kérdés. Akkor ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk. Nézzük a következő témát, amely a 106-os szabályá kapcsolatos ellenvetés. This point I give immediately the floor to the uh, a tiaklopriddel kapcsolatosan bizonyos termékekben. És most az előadónak, Godin asszonynak szeretném megadni a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Ez a kifogás, tehát a maximális határértékekre vonatkozik. A tiakloprid tekintetében a mézben. Ez a neonikotinoidok családjához tartozik, ez az anyag. Euh, donc, euh, euh, je disais, le tiacloprid est un insecticide. Hát a tiacloprid egy rovarírtószer a neonicotinoidok családjához tartozik, és azokat helyettesíti, amelyekre már részben moratóriumot szabtak ki. 2013-14-ben megkertőződött ezek alkalmazása, ugyanakkor 31%-kal növekedett azok alkalmazásra is, amelyekre moratórium van. 2000 óta engedélyezett ez az anyag, és az EFSA tanulmányozza az újraengedélyezési folyamatot. Lehet használni ezt a virágzás alatt, és a méhek nagyon kivannak tévennek téve az anyagnak. A bizottság most azt javasolja, hogy meg lehessen négyszerezni a maradékanyag mennyiségét a mézben Emlékeztetni szeretnék az irányelvre, amely a maximális maradványanyag határértékre határértékekre vonatkozik. Ez az állatok és az emberek egészségének maximális védelmét tűzi ki célul. Ugye az állatok immunrendszerére való kihatásokat kell például számításba venni, csak egy példát hozva. A bizottság javaslata ezzel szembe megy, noha óvatosságra intő jelek vannak itt. A tiakloprid endokrin perturbátor az növényvédőszer adatbázis alapján az EU-ban. A vegyi anyagok között ez úgy szerepel, mint esetlegesen kancerogén és toxikus anyag. Ezek nyugtalanító kijelentések, ugyanakkor a méz egészségre gyakorolt jó hatásai ismertek, és ez összeegyeztethetetlen az ilyenfajta anyagok jelenlétével. Tehát itt a méhészeti termelői ránc is veszélyben van, a méhezeknek már amúgy is nagyon sok problémák van egyébként. A biztos azt mondotta, hogy az endokrin perturbátorok esetében az elővigyázatosság elvinek kell érvényesülnie, és már önmagában ez indokolja az én kifogásomat. Az értékelések sem kielégítőek. Németország részéről például ez ugyanis csak két tanulmányra támaszkodik olyan kultúrák esetében, amelyek kevesebb tiaklopridot használnak, mint a többiek. Ez az első probléma a tanulmányal, a második pedig az, hogy az egyik még az általában előírt protokollokat sem tartotta tiszteletben, ami a növényvédőszerekkel való kezelés szemet illeti. És a vég következtetés nem is a tiaklopridra vonatkozik, hanem egy másik termékre. Az EFSA tanulmánya február 18-áról datálódik, és abban kiemeli, hogy számos adat hiányzik, például a tanulmányok protokolljára vonatkozóan, ugyanakkor a méhekre gyakorolt hatást illetően is. Az EFSA motivált véleménye a 2011-es jogszabályra vonatkozik a méhek tekintetében. Az ügynökség az eredményeket is elemezte. Ugye a méz egy cukorban gazdag anyagnak minősül, de ez a fajta minősítés a végeredményekre is kihat nem megfelelő módon. Itt a tudományos adatokra kellene támaszkodni a tiakloprid és a méhek tekintetében, ugyanis már gyenge dózisban is gyengíti ez az anyag a méhek immunrendszerét, megzavarja például a kommunikációjukat, a navigációjukat, és a lárvák fejlődését is hátrányosan befolyásolja. Tehát a négy, megnégyszerezése ezen maradékanyagnak a mézben, ez teljes mértékben indokolatlan. 0,05 mg per kiló ról tehát megnégyszerezte az EFSA az engedélyezett maradékanyag mennyiségét a mézben, ez érthetetlen. Az állatokra gyakorolt hatásokat tanulmányozták, ez téves, ugyanis a méhek nem is szerepelnek az EFSA tanulmányban, és mindez az elővigyázatosság elvével összeegyeztethetetlen. Itt a legszigorúbb szabályzatot kellene alkalmazni, például az USA-ban 0%-ban engedélyezett a tiakloprida a mézben petíciót küldött a Méheket Védő Szövetség, és rengeteg aláírás gyűjtöttek már, a méhek védelmezői, a méhészek. Végezetül vannak jó okok arra, hogy a bizottság javaslatával szembe menjünk, és kérem a képviselőket, hogy a kifogásomat támogassák, hiszen különben a jövőben nem lesznek majd méhek a földön. Köszönöm. Köszönöm szépen. Buzai képviselő. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági képviselők szeretném megköszönni az Envis kollégáimnak is, mindenek előtt Szilvi Guden asszonynak a munkát. A bizottság javaslata maximális tiaklopride mennyiséget ír elő a mézben. Innentől meg a tagállamok felelőssége, hogy hogyan alkalmazzák, de mindenképpen minimális határértéket kell megszabni. A Tia Klopridról hallottuk, hogy olyan rovarírtó, amelyet nagyon sokrétűen használnak, és több mint 15 éve használják a termelők, és nagyon sok területen, nagyon sokféle növényt védenek a tiaklopriddal. A termelők nagyon jó rovarírtónak tartják a tiaklopridot, és nagyon jó rovarírtónak. Nagyon fontos a <clears throat> rovarítószerek, a vegyi rovarítószerek alkalmazása, hiszen megakadályozza, hogy a rovarok elpusztítsák a termét de természetesen az egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni. Ez az 1107-es 2009-es jogszabály, amely szabályozza a piacon lévő növényvédő, illetve rovarirtószereket. Nagyon fontos az, hogy a, bizot, a biztonsági előírásokat teljes mértékben betartsák a tagállamok. Ez nagyon jól leszabályozza a helyzetet, amik, és természetesen, ha korrekt módon használják roborítószereket, akkor nem károsak az egészségre. A tiaklopridot, mint említettük, 15 éve vezették be, és semmilyen emberre gyakorolt káros hatásról nem hallottunk azóta. Németországban a hatóanyagot nem tartják a méhek számára sem károsnak. És nem károsabb a méheknek, mint bármely más rovarírtószer. Tehát amennyiben a visszamaradó anyag mennyiségét megnézzük, tehát hogyha a javasolt mennyiség a mézben benne marad, akkor ez nem káros az ember egészségére, és nem ad aggodalomra okot. Köszönöm. Thank you very much. And now Mr. Szépen. Szelimovic képviselő. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdtem, hogy kijelentem, hogy bízom az európai jogalkotásban a káros anyagok tekintetében. Ami ezt az állásfoglalást illeti, a következőt szeretném elmondani. Február 18-án az EFSA tudományos vizsgálatot mutatott be a tiaklopid maximális szintjéről, és 0,15, illetve 0,2 per kiló a mézben. És hogyha ezeket a határértékeket betartják, akkor a tiakloprid nem okoz semmilyen kárt. Éppen ezért nem jelent veszélyt a fogyasztók egészségére. Az EFSA véleménye alapján 2016. április 16-án pozitív elbánásban részesült az Európai Növényidőhatóság részéről is. 26 tagállam szavazott a minimális tiakloprid mennyiség mellett. Mint említettük, Németországban a tiakloprid hatóanyagát nem minősítik károsnak a méhek számára. Tehát ez egy biztonságos terméknek nyilvánul. A tiakloprid a gazdák körében egy népszerű rovarírtó, az Európai Vegyi Ügynökség, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, a tagállamok hatóságai és az Európai Bizottság is biztonságosnak tartják a tiaklopridot. Tehát eh, amennyiben korrekt módon használják a tiaklopridot, nem jelent semmilyen fenyegetést az egészségre. Ezen az alapon nem értem az állásfoglalás indokolását. És éppen ezért szeretném, hogyha elutasításra kerülne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Florence úr. Um- Nos, a méhek ért én is aggódom, de ez kicsit uh, homályosítja uh, azt a kérdést, hogy hol kell használni a nikotinoidokat. Egy tapasztalat, tapasztalatom, én repce termesztő voltam, és a repce magokat egy héj borítja, és ebben vannak neonikotinoidok, tehát ez, tar, ezeket tartalmazza a héj. És az ugye teljes mértékben mond az előttem szóló képviselő asszonynak, hogy egy állandó ö, rovarírtőszer kezelés augusztus közepétől május közepéig. Tíz évig ezt ö, ö, alkalmaztuk, és akkor a rovarok nem támadták ezeket a kultúrákat. Ö, és most egy állandó napi rovarírtószer kezelés van hónapokon keresztül, és jöjjenek el, látogassák meg a gazdaságomat, a retce és répa mezőkön vannak ilyen teljes halott területek, nincsenek mert semmiek, se rovarok, se lárvák, semmiféle rovar, tehát most minden, még az egerek is döglöttek. Tehát ez a szer, ez mindenképpen gyilkos. Hát mindenképpen gyilkos a kis élőlények számára. Tehát ugye a földünk, a talajnak életre van szüksége minden döglött, mert nincsenek uh, lárvák, nincsenek kis állatok, peték, semmiféle kicsiny állat nincs a talajban, és a talaj valahogy ki szárad, ki éheződik. Tehát ez egy teljes mértékben halott területet eredményez. Én már saját akaratomból felhagytam ezen szerek használatával, és a az, hogy egyesek azt mondják, hogy a recce és a cukorrépa földeken mindenképpen szükség van ezekre a szerekre, hát én ezt vitatom. A hagyományos szerekkel lehet gyönyörűen védeni ezeket a kultúrákat. Van egy nagy cég az én választó körzetemben, melynek neve B-vel kezdődik, hát ők emellett kampányolnak, hát szerintem pedig nem kellene ilyen szereket alkalmazni, és az ipart valahogy cselekvésre kellene késztetni, és olyan szereket kellene létrehozni, amelyek nem kerülnek be a talajvízbe, és nem ö, ö, írtják ki az élőlényeket hónapokon keresztül azon területről, ahol alkalmazzák őket. Szerintem fel be kellene tiltani 3-4-5 évre ezeket a szereket, és megnézni, hogy mit eredményez ez. Szerintem ezt az egész szemetet egész egyszerűen be lehetne tiltani. Köszönöm szépen. Most a bizottság részéről Flue úr következik. Flu. Morning, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Let me first briefly explain that we have to distinguish between the approval of blood. Köszönöm szépen. Tehát először is különbséget kell tenni a termékek engedélyezése és a értékek beállítása között. Also say a few words about the approval system. De a jóvágyási engedélyezési rendszerről is beszélnem kell. A triaklopid és a neonikotinolid 2005 óta engedélyen rendelkezik, a jelenlegi engedély jövőre lejár, 2017. április 20-án. Nem voltak korlátozások az engedélyben, vagy pedig kockázati említések. A tagállamok felelőssége a jóváhagyás után, az engedélyezés után az ártalomcsökkentés megfelelő termékekkel más anyagok esetében is. A kockázatcsökkentő intézkedéseket a, a méhek esetében, amikor egy rovaröltő, rovarölőszer káros a méhekre, akkor bizonyos időszakokban használhatják az éven vagy a napon belül. Minden engedélyezés esetében a tagállamok meg kell, hogy alapítsák a maradvány szinteket, amelyeket megengednek. Ezt a tagállam eh, végzi el, és az EFSA ellenőrzi. Szigorúan eh, korlátozzuk a trimionikotinod használatát 2013 óta. és tudományos bizonyíték szól arról, hogy ez a három eh, anyag a méhek számára káros. A triakloplid akkor már forgalomban volt. Az EFSA véleménye alapján a bizottság úgy döntött, hogy a triakloplid és egy alacsony toxicitású neonikotinodid nem szerepel ezek között a korlátozások között. is due to expire end April 2007. Mint említettem, a Tiakopinnak az engedélye 2017 áprilisában lejár. Egy új eljárás van folyamatban az EFSA és a jelentéstevő tagállam részéről. És most akkor a hormonháztartás zavaró szerekre is kitérnék. Az ECA besorolása köztes kritériumokat is tartalmaz. Andrukaitis eh, biztos az ügynököknek, az EFSA-nak, az EK-nak múlt héten levelet intézett, hogy készüljenek fel az anyagok felülvizsgálatára, amelyek eh, esetleg zavarhatják a hormonháztartást, eh, a hatástanulmányból ez derül ki ez jövő év közepén, valamikor áprilisban kerül majd sor, amikor az engedély lejár. The objective of the MRL legislation is... Az MRL jogszabályok célja, hogy a maradványoktól megvédjék a fogyasztókat, akár a közvetlen fogyasztás, vagy a közvetett fogyasztás során. Az MRL nem a méhek védelmét szolgálja. Volt a közelmúltban egy bírósági eset, egy bizottsági jogi szolgálati vélemény alapján, amikor a maximális maradvány szintek meghatározására kértek fel minket a méhek szempontjainak figyelmevételével. A triokloprid konkrét esetében ez az MRL a meghatározási szinten alul maradt, ami 0,5 század milligram per kilogram. Ez egy administratív eh, hiba volt, mert eh, a tagállamok a mézzel kapcsolatosan erre az anyagra nézve nem adtak be adatokat. A 200 eh, milligram ról ra eh, való váltás a határértékben nem biztonsági agályok miatt történt. Hogyha ezt a szintet megtartottuk volna, akkor a tagállamok nem tudtak volna megfelelni a meghatározási értékekre vonatkozó szabályoknak, és az olyan termékek, eh, amelyek tartalmazzák ezt az anyagot, az MRL a szabályoknak nem feleltek volna meg, és nem lettek volna használhatóak. A tagállamokkal felvette a kapcsolatot a bizottság Németországgal elsősorban, és másokkal is, akiknek jó a hírnevük ezzel kapcsolatosan, és azt kértük, hogy ezt a hibát javítsák. Németország új adatokat nyújtott be, amelyeket az EFSA elemzett, értékelt, és ezért 200 mg-ra módosította a határértéket. Ez a jelenlegi szabályozásban is így szerepel. A méhész szervezeteket is kértük, hogy segítsenek a megoldás megtalálásában. Az MRL szintek megállapításakor, vagy az vonatkozó dosszió vizsgálatakor az EFSA mindig megvizsgálja a kitettséget, hogy az adott anyag mennyire ér el kifejezetten sérülékeny csoportokat. Az MRL értékelés során nem veszük figyelembe a méhekre gyakorolt közvetett vagy közvetlen hatást, mint említettem, ez nem a jogszabály célja, ezt a 1107-es rendelet szabályozza. Az is elhangzott, hogy a javaslatunkat nagy többséggel támogatták a tagállamok, két tartózkodás volt csak. Összességében a bizottság azon a véleményen van, hogy ezzel a tervezettel nem léptük túl végrehajtási hatáskörünket, tehát ez benne van a számunkra meghatározott hatáskörben, már ami a maximális maradvány szinteket illeti, illetve a 1107-es rendeletet a növényvédőszerekkel kapcsolatosan. Köszönöm, elnök úr! Thank you very much. Köszönöm szépen. Hogyha nincs több kérdés, akkor ezt a pontot le is zárhatjuk. Köszönöm szépen Godin asszonynak, az előadónak, Az MV szavazás ma délután lesz, és a plenáris ülésen júliusban szavazunk, ha ma elfogadjuk ezt. A következő napi rendi pontunk a költséghatékony kibocsátás csökkentések és alacsony karbonszintű beruházások a negyedik fázisra vonatkozó javaslatot tett a a bizottság az LTS-ben, e és van egy jelentés tervezet előttünk, most meg is adom az előadónak, Dangen úrnak a szót, kérem, hogy magyarázza el ezt a javaslatot, és azután eh, megkapjuk, eh, megkezdjük a vitát kollégáinkkal, Dangen úr. Chairman, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen a szót azzal szeretném, hogy röviden szólok olyan eseményekről, amelyek eh, ma történnek az Egyesült, ezen a héten történnek az Egyesült Királyságban két dolog. Hogyha az Egyesült Királyság úgy szavaz, hogy kilép az Európai Unióból, akkor én lemondok előadói tisztemről. Én ezt így tartom helyén valónak. És nagyon sok eh, sikert kívánok a kollégáimnak, hogy tovább vigyék ezt az ügyet, és az is helyén való volna, hogy a következő előadó nagyobb mozgásteret kapjon az ügy továbbvitelében. Nem szeretném arra szorítani, vagy korlátozni, hogy az én dokumentumomat kelljen tovább dolgoznia, bár erre is van lehetőség. Ráadásul én németül sem beszélek. A kihívás a jövőre nézve, hogy én azért továbbra se gondolom, hogy ki fogunk lépni az Európai Unióból, de ezt lehet, hogy ez csak az én kívánságom. Úgy gondolom, hogy nem tehetünk úgy, mint hogyha minden a régiben maradna. Az Energiaunió az Egyesült Királyságban nem túl nagy téma, és ez sajnálatos, ez nagyon fontos egyesítő erő Európában. Az Európai Unió számára ez nagyon előnyös javaslat. Nagyon sokat lobbiztam, például az Észak-tengeri áramhálózattal kapcsolatosan, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogyha ez nem válik valósága, Ennyit a, az előzetes véleményemről a jelentésre térve. Ez a jelentés különböző ambíció, a párizsi ambíciókra vonatkozik. Az egy, a másfél fokos ambiciózus célkitűzésre nem is számítottam, és nagyon örülök, hogy mégis így történt, ezt nagyon helytállónak tartom, helyén valónak. De számunkra a kihívás most az, hogy ismerjük fel, hogy a bővebb összefüggésekben nem lesz megoldás önmagában az ETS, és a 2030-as célokat újból meg kell vizsgálnunk megfelelő ambícióval. Enélkül egy politikára helyezünk minden reményt, és szerintem ez nem előremutató, sajnálatos volna. A jelentésnek vannak olyan aspektusai, amelyek nem túl népszerűek, és mások népszerűbbek, ez elkerülhetetlen. Biztos, hogy lesznek módosítók ebben az időszakban. Én 5-6-ra számítottam, de alábecsültem a mennyiséget. Minden esetre részletesebben meg kell majd vizsgálni ezt a témát. Én eddig úgy jellemeztem a munkámat, hogy ez egy nyitott, őszinte munka. A redukciós tényezőt nem igazították ki, de hogyha ez a bizottság nem ért egyet az én megközelítésemmel, akkor szívesen elfogadok egy olyan módosítót, amely ambiciózusabb. Az ilyen megközelítésekre is szükség van, és egyeteművé szeretném tenni, hogy ugye már beszéltem a három aspektusról, amelyeket szerintem meg kell valósítanunk. Az egyik a lineáris kökentési tényezőt 2,4%-ot csökkenteni kell 10 év alatt, és 7 milliós kvótákra van szükség, ez sokkal jobb, és oda tudunk ezzel eljutni, hova szeretnénk, megfelelő irányban, és meg kell találnunk a módját, hogy a többletet az ETS-en belül csökkentsük. Mert most csak továbbira, későbbre halasztjuk ezt a problémát. Az Európai Unió sikere pontosan az volt, hogy sikerült a kibocsátásokat csökkenteni, és amikor a sikereket elkönyveljük, akkor fel kell ismernünk a kihívásokat is a kvóta többlettel kapcsolatosan. hiszen vannak kiegészítő többletkóták is, az MSR az nagy előrelépést jelent, és örülök, hogy ezt sikerült elérni. De a jövőben ezt ki is kell egészítenünk, mert lesz még további kvóta többlet, és az, a lineáris csökkentési tényező nem elégséges. Éppen ezért ebben a jelentésben nagyon erőteljesen amellett érvelek, hogy az EU találjon erre megoldást és a tagállami megközelítést is vizsgálnunk kell a dekarbonizációval kapcsolatosan. 28 tagállam van, mindegyiknek más a megközelítése, de a változás ütemét megfelelően kell beállítani, a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy lemondjanak a többlet kvótákról. 2024-ig dekarbonizálni szeretnénk az áramtermelést, és így nagyon sok kvóta kerül a piacra, ezeket, ezekről le kellene mondani. Azok az országok, amelyek a Párizsi megállapodást aláírták és kötelezettséget vállaltak emellett, számukra szégyen, ha ezt nem teszik meg, és ezért nekik is részt kell venniük ebben az erőfeszítésben a kötelezettségvállalás leírása nem elégséges, teljesíteni is kell. A tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy lemondjanak a kvótákról megfelelő időn belül, hogy csökkentsük a túlzott kvóta rendelkezés állást. Az ENSZ eh, leltárával kapcsolatosan, a Párizsi megállapodás kapcsán eh, én ezt nagyon fontosnak tartom, az ETS-t is figyelembe veszi, és a klímaváltozási politikával kapcsolatos döntéseket is. Minél hamarabb megtesszük ezt a felmérést, annál jobb. És akkor 2024-ben nem megkezdjük ezt az utat, hanem lezárjuk, hogy 2024-ig újra tudjuk kalibrálni ezt a munkát. Hogyha elkezdjük az előkészületeket, akkor nincs ok arra, hogy 2024-ig szélesebb iránymutatással az ENSZ részéről ne tudnánk lényeges előrelépést tenni ez irányban. Én úgy gondolom, hogy ez lényeges előrelépés volna. Nagyon öröm, örülök, hogy eh, a módosítókat ilyen nagy számban beküldték, elfogadom azokat, amelyeket eh, érdemesnek tartok erre, én nem csak a saját fantáziáimat tud, valósítom itt meg, de ehhez támogatásra van szükségem. Mindenhol kompromisszumot kerestem, és azt, hogy kivel tudok szövetséget kötni. A bírálatok ellenére én kitartok a jelentés mellett. Nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy véleményem szerint ez el fogja érni a kibocsátásokban azt a minimális változást, amire szükség van. Az ambícióm, hogy eljussunk a célhoz, hogy hogyan, az már mellékes kérdés. Most térképezzük fel csak, hogy hogyan juthatunk el odaig. Amikor Skóciából Strasbourgba utazom, akkor sokféle útvonalat választhatok, de végül is Strasbourgba kell eljutnom minden hónapban és lehetőleg a legkisebb széndiokszid kibocsátással. Aztán a másik dolog, amit hangsúlyozni kell, az innovációs alap, ami kritikus jelentőségű lesz a továbblépésben, ezért én több forrást helyeznék az innovációs forrásba. Az innováció az előrelépés, a költségeket is el lehet ezzel kerülni, és úgyis szükség lesz az innovációra, innovációs alappal vagy anélkül, Néha ezekre a forrásokra szükség van, hogy bizonyos ötletek megvalósuljanak, többlet pénzzel kell ezt támogatni. Igen, innovációra van szükség, nem azt akarjuk, hogy ez ettől plusz jövedelmet szerezzen bármelyik társaság. A benchmarking is nagyon fontos, ezt újra meg kell vizsgálni, és nagyobb összpontosításra van szükség, hogy ne historikus, hanem valós időben vizsgáljuk a kérdéseket. Aztán a kis kibocsátás 25-ről 50 ezer tonnára e-, emelése is jó ötlet, mert így nagy foglalkoztatókat tudunk mentesíteni a bürokratikus terhekről, akik egyébként meglepően kis kibocsátók. Nem az egyetemekre vagy a kórházakra kell, hogy vonatkozzon ez a szabályozás, és kár őket plusz bürokráciával terhelni. Úgyhogy szerintem őket a kereskedési rendszerből kivehetjük, és persze a kihívásokra választ kell találnunk nemzeti jogszabályokkal, nemzeti megközelítéssel. Úgy vélem, hogy ez a rendszert kezelhetővé és kevésbé bürokratikussá teszi, és végső soron így hatékonyabb lesz. Végül pedig és ez egy többszintű megközelítés. A kormányom eh, erre törekedett, de nem az én réteges megközelítésemet követték. Én eh, mindig próbálom kicsit felrázni az Egyesült Királyság kormányzatát, és a célom ezzel, hogy valami jobb megoldást találjunk. A többszintű megközelítést meg kell vizsgálnunk, ha megnézzük a, eh, a zsargont, a cross-sectoral correction factor például, hogyha van egy nagy kibocsátó, akinek 100%-os kvótája van, akkor ez összeütközésbe helyezi őt olyan ágazatokkal, amelyek nem ilyen hatékonyak. Szerettünk volna erre az ellentmondásra megoldást találni a többszintű rendszerrel, szerintem ez működik. És az egyik ambíciója az egyik frakciónknak, hogy elismerjük a cross-sectional korrekciós tényezőt, és hogyha ez nem sikerül, akkor az árverése kell sort, sort keríteni. Most tovább nem akarom önöket terhelni, órákig tudnék erről beszélni, a fejem tele van legjobb-nagyobb ötletekkel de csak annyit mondok, hogy nagyon jó volt az árnyék előadókkal dolgozni, nagyon nyitottak voltak, kollegiális volt a munka. Ez csak része ennek az útnak. Fogunk kompromisszumokat találni, de az a párizsi ambíciók új útra helyeztek minket, nyitott vagyok a módosítókra, biztos sok lesz belőlük, remélem, hogy konszenzust is tudunk találni, kompromisszumot, hogy tovább tudjuk vinni ezeket a módosítókat, csak így tudjuk a sikert remélni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az árnyék előadóknak, és nagyon nagy elvárásokkal tekintek a jövőbe. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tanken úr. Mielőtt Folytatjuk, szeretnék néhány megjegyzést tenni én is. Utalok erre a nyilatkozatra, amely véleményem szerint nagyon lényeges, és MV szakbizottságként biztosak vagyunk, hogy 23-a után is ön lesz a jelentéstevőnk a témában. Ez a reményünk, és szeretnénk folytatni az együttműködést. Most pedig elkezdjük a vitát, és pedig a néppárttal. Köszönöm szépen. Én is ugyanezt hangsúlyoztam volna. Kaptunk egy kérdést a sajtótól, hogy mi történik, hogyha csütörtökön valami történik, amit nem szeretnénk, hogy történjen. Duncan úr marad a jelentéstevőnk. Igen, és nagyon optimista vagyok, hogy itt maradhat, hiszen fantasztikus munkát végez. A jelentés kiváló alapot képez a további tárgyalásokhoz. Tehát a legtöbb javaslatát támogatjuk, és optimisták vagyunk. 23-a után is támogatom azt is, amit az Energiaunióról mondott, de én egy kicsit optimistább vagyok. Ennek a végrehajtás esélyeiről, és szerintem eh, itt Kanyete biztossal is egyetérthetünk, az Energia Unió pedig eh, véleményem szerint nem sokára valóság lesz. Most, miután ezt elmondtam, szeretnék még eh, néhány pozitív elemet is kiemelni a jelentésből, a Duncan jelentésből. Teljes mértékben eh, ragaszkodunk a nemzetközi kötelezettségeink betartásához, és a 2030-as időpontig történő kibocsátás csökkentéssel is. Itt az úgynevezett splitekről is beszélt, tehát az egyik részen ott van a kibocsátás kereskedelem. Örülök, hogy nem zárja be az ajtót, hiszen véleményem szerint itt a vitát folytatni kell további módosítókra van szükségünk, hogy az aukcióról a kereskedelemről, illetve a szabad elhelyezésről is vitázunk, hiszen egyrészt ott van a, az energiatermelő szektor, ott van az ipar, itt a különféle ágazatoknak különféle választ lehetne nyújtani. Nem koncentrált egy másik dologra, és pedig eh, arról szólnék, hogy eh, meg vagyunk győződve, hogy a, az ETS kibocsátás kereskedelmi ágazaton kívül lévő ágazatokkal is foglalkoznunk kell, de például itt az építőiparra gondolok. Az építőiparban is jelen vannak a kibocsátások, bár nem képzi részét a kibocsátás kereskedelemnek, és erre is mindenképpen figyelnünk kell. Ezen a téren is szeretnénk majd módosítókat benyújtani, ugyanúgy, mint a közlekedés tekintetében. A légitek, közlekedést is szeretnénk áramvonalasítani a többi ágazat mellett. Tehát itt a szénszivárgás, a szabad elhelyezés, erről elég sokat beszéltünk, már elég sokat beszéltünk az elmúlt fél év során az érintettekkel, és nagyon fontos, hogy ezt a közös megközelítést folytassuk. Nagyon összetett dologról van szó, nagyon sok kihatása van más területekre is, és hogy ha visszatérhettek a bizottság javaslatához, mi egy bináris megközelítést javaslatunk. A bizottság javaslata alapján, de meglátjuk, hogy az elkövetkezendő hetek során mi történik. Utalt a küszöbökre, nyilvánvalóan a küszöbök képviselik itt az egyik kulcselemet. Utalt a tényleges időre, a történelem helyett. Természetesen szeretnénk a küszöböket úgy alakítani, hogy a tényleges, a valós teljesítményt vegyük figyelembe a kibocsátás kereskedelemnél. Nem hinném, hogy a költségekről szólt volna, pedig szerintem ez is egy fontos téma benyújtunk ebben a tekintetben is majd egy módosítót. Tehát, hogy itt a kereskedelemből egy kis részt szabadon tartunk. Hogy megfelelő arányban kezeljük. Hiszen itt igazából nincs mindenkinek azonos kiinduló pontja, hogyha el akarunk mozdulni a megfelelő irányba. A az innováció finanszírozása alapvető fontosságú, teljes mértékben egyetértek. És hogy még egy dolgot hozzáfűzzek, elnök úr, előadó úr, tanulnunk kell, esetleg túl sok a szabály. Szerintem túl sok a részletes kritérium, egy picit egyszerűsíteni kellene, és mindenképpen fel kell használni az erre a célra elkülönített forrásokat. És esetleg egy utolsó, végül, de nem utolsó sorban lenne egy megjegyzésem. Az ETS a többi politikába beágyazva kell alkalmazni. Tehát, hogy most ez legyen európai szinten mondva, vagy nemzeti szinten, egyetértünk azzal, hogy a kibocsátás kereskedelem a mindennapi politika része legyen. És nagyon fontos az, hogy összességében holisztikusan kezeljük a problémát. Ide tartozik például a megújuló energiaforrások témája, tehát ne csak egy politikára koncentráljunk, hanem próbáljuk itt a különféle politikákat összehangolni. És a kibocsátás kereskedelem pedig minden téren jelen van. Köszönöm szépen, és sok sikert! Köszönöm szépen! Góta úr! Köszönöm. Hát csütörtökön majd megmutatkozik, hogy a jelentést ki fogja szignálni. Duncan úr, én azt kívánom, hogy olyan legyen továbbra is a jelentéstevő. De hát, ugye meglátjuk, hogy mit tartogat az élet. A klímavédelem mindenféleképpen közös ügyünk, és Nagy-Britannia is be kell, kapcsolódjon ebbe a küzdelembe, meglátjuk tehát, hogy mi történik csütörtökön. Az ETS a kulcspont, a legfontosabb eszköz a klímacéljaink eléréséhez. Egy évvel ezelőtt elkezdtünk dolgozni ezen a dosszién, akkoriban jó magam is erőtesen azért szeltem síkra, hogy a bizottság még a nyári szünet előtt kidolgozza a javaslatot. Ezt meg is tette a bizottság, a nyílte biztos, Sefkovics úr is. Most itt van a jelentés Duncan úrtollából, és eljött az ideje annak, hogy dolgozzunk rajta. Ma árnyék jelentéstevőnket, Jutek Gutelandot képviselem, aki arra kért engem, hogy itt az első eszmecserén képviseljem, mivel nem tud jelen lenni a mai ülésen. A jelentéssel kapcsolatban el kell mondanom, hogy frakciónk nagy része inkább azt tartotta volna kívánatosnak, hogy egyes helyeken ambíciózusabb legyen a jelentés, tehát itt van még tér a cselekvésre, és az ETS esetében többször megpróbáltunk nyitott szív mellett operálni. Hát a backloading kapcsán is nagyon sok aggodalom volt, vagy a piac stabilitási tartalék esetében. Megpróbáljuk most helyesen jól alakítani ezeket a dolgokat, és jónak tartom, hogy erre van még tér, van lehetőség cselekvésre, ahogy mondottam, emlékeztetnék arra, hogy a COP21-es konferencia előtt került bemutatásra a jelentés, és volt egy megállapodásunk. Azt hiszem kevesen hittek abban, hogy Párizsban létrejön a megállapodás, de most itt van a klímaszerződés, és azt hiszem ezt számításba kell vennünk és az ETS reformjánál is számításba kell vennünk ezt a COP21 megállapodást. Aztán a fontos tartalmi pontokat, illetve a frakciónk szempontjából, hogy hogyan érjük el a célt, hogy a földgolyó felmelegedését 1,5 Celsius fokra csökkentsük, tehát mindenképpen jelentősen 2 Celsius fok alá. 2050-ig fontos, hogy az emissziókat 80, illetve 95%-kal csökkentsük a 90-es szinthez képest. Jutta Gutteland elnyékjelentéstevő számára fontos, hogy más kollégákkal együtt még módosítókat nyújtsunk be a klímacélok a szintjéhez igazítsuk a jelentést, és hogy a rendszer stabilabb és előre láthatóbb legyen a gazdaság és valamennyi szereplő szemmel, és egyes helyeken erősítsük, szigorítsuk azt. Észszerű egyensúlyt kell létrehozni. A fennálló rendszer fő problémája, hogy túlságosan sok tanúsítvány van a piacon, ezzel kell foglalkoznunk, és az valószínűleg fájdalmas lesz. Ugyanakkor arról is gondoskodnunk kell, hogy a versenyképesség garantálva maradjon az európai ipar számára, és nem szabad a fürdővízzel együtt kiöntenünk a gyermeket is. Gondoskodnunk kell arról is, az első kereskedési periódusban ez nagyon extrém probléma volt, hogy a hogy a korrektúra tényező extrém alkalmazását elkerüljük. Azon ágazatok és iparágok szemére kell megkönnyíteni ezt az eltást, amelyeknek különösen szükségük van erre, és meg kell őriznünk ott a munkahelyeket. Tehát enyhíteni kell az ezzel kapcsolatos feszültségeket. A szociáldemokrata frakció szemre a fő pontok, a szint, a célhoz kell ö, ö, alkalmazni ezeket. Itt a 2,2% szerepet, mi a 2,4% mellett vagyunk, ami a lineáris csökkentési célt illeti. Ugyanakkor nem szabad tovább halmoznunk a kvótákat, a piaci stabilitási tartalékból ki kell vonni egyes kvótákat, és a nem kiosztott kultákat illetően ezt az átmeneti rendelkezést fel kell oldani, aztán a carbon leakage kulcs szót illetően a 43%-os csökkentést támogatjuk, a felmaradó részt még mindig el lehet árverezni. A frakció egyetért ezzel, ugyanakkor a kiosztási arány egy kivétel marad a rendszerben. Fontos számunkra a nagyobb rugalmasság a kiosztásnál. Itt egy elég nagy pufferzóna volt, a korrekciós tényezőt is be kell építeni, a bizottság javaslata aktualizálja a 10%-os benchmarkot a legjobban teljesítő ágazatok tekintetében, a szabad kiosztás jobban differenciálná az ágazatokat, és igazságosabbá tenni az egész rendszert. Egyetértünk e tekintetben jelentéstevővel, mi azonban máshogyan járnánk el, hogy biztosítsuk, hogy ne legyenek új kiskapuk a rendszerben. A célorientált megközelítés, a targeted approach a bizottság hatástanulmányában szerintem jó alapot kínál Ugyanakkor ezt még finomítani kell a jelentéstevőnek köszönhetően. A franciák és a britek modelljét követjük. A, ez nagy előnyökkel rendelkezik a bizottság modelljéhez képest. Most már van hatástanulmány, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy ugye azt kell mondanunk, hogy újabb hatástanulmányra van szükség, és azért nem tudunk előre haladni a munkával. Aztán a két részre osztott modell a bizottság javaslatát illetően, hogy 100 vagy 30 százalékos legyen a grátis kiosztás, egyes ágazatok esetében 100, 80 vagy 70 vagy akár 0 százalék lehet a kiosztás aránya. Olyan ágazatok számára nem lesz gratis kiosztás, amelyeket nem fenyeget a karbon likics, tehát nincsenek rajta az ez irányú listán. Ezt aktualizálni ezt a listát. Aztán napra készé kell tenni a produkciós adatokat, és két évente, és nem pedig öt évente kell aktualizálni az adatokat. Fontos az is, hogy a tíz legjobban teljesítőt védjük, és nekik új ösztönzéseket adjunk, az írmerkünk. Itt ö, ö, a klímaintézkedések mellett kell síkra szelni, a légiközlekedést is be kell vonni, azt hiszem, hogy ennél meg kell maradnunk. A klímaváltozás nagyon sokat, sokba kerül a klímakigazítási intézkedések tekintetében, és honnan veszük ezt a pénzt. A frakció nagy része úgy látja, hogy sokkal célirányosabban kell a forrásokat felhasználni. Kompenzáció a közvetett költségek, közvetlen költségek esetében. Itt ugye versenytorzulás alakulhat ki a tagállamok között, ezt el kell kerülni. Aztán az innovációs alap létrehozása, ezt el kellett megfelelő forrásokkal, a dekarbonizációt segítve az ipar számára, ugyanakkor világos kritériumokat is meg kell fogalmazni a kiválasztás vonatkozásában. A modernizációs alapot is támogatjuk, ennek létrehozását, az ott felhasznált forrásokat az Európai Beruházási Bank kritériumaival összhangban kell alkalmazni, és itt valódi átláthatóságot akarunk elérni, hogy ne legyenek olyan projektek, amelyek esetében ugye ne az EBB kritériumait alkalmaznák, mindenképpen ezeket kell alkalmazni, mégpedig a lehető legátlátható módon. A Just Transition Fund kialakítása is fontos, és azokat az ágazatokat kell bevonni, ahol ö, nagy szociális problémák alakulhatnak ki. A regionális fejlesztési alap, illetve az európai szociális alappal együttműködésben kell ennek működnie, és azon ágazatokat kell segíteni, illetve ott, ahol az ipar el vándorlása miatt az emberek munkahely esetleg megszűnhet. Végezetül még két problémás téma, amiről sokat vitázunk, és a klímakonferencia során is felmerült hosszasan a tengeri hajózás és a légi közlekedés kérdésköre szerintünk mindkét ágazatot nemzetközi szinten is szabályozni kell. Tudjuk azonban, hogy gyakran nagyon lassú az előrehaladás, és most egy kicsit ösztönözni kell ezt a csigalassúságú előrehaladást, tehát nemzetközi szinten kell ezeket az ágazatokat szabályozni, ha azonban ez nem történik meg, akkor mindkét ágazat esetében át kell gondolnunk, hogy hogyan lehetne őket bevonni. Mert csak kis részét adják az emisszióknak, azonban nagyon erőteljesen növekednek. Tehát előnyben részesítjük a nemzetközi szabályozást, azonban ha ez nem alakul ki, akkor el kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni ezeket a területeket. Ennyi lett volna, ennyi jelentéstevőnk Jutek Gütteland részéről és a frakció részéről a vélemény. Thank you very much. Uh, and... Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE, a GOE, a zöldek nem jelentkeznek az árnyék, jelentéstevőjük nincs, itt az FDD sincs, Turnánó asszony. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok Duncan kollégának ezért a hosszú és fáradtságos munkáért, és azért, mert a civil társadalom képviselője a gazdaság és ipar képviselőivel is eszmét cserélt. A jelentéstevő javaslatainak nagy részével egyetértünk, azonban van némi nézetkülönbség így például a szénszivárgás kapcsolatosan sok a fenntartásunk, a bizottság javaslata nem volt kielégítő. A néhány nagy szennyezős exportőr most kedvező elbánásban részesül. Más ágazatokban a KKV-k, amelyek nagyon erős hozzáadott értéket teremtenek, mert nem élveznek védelmet, és ez versenytorzulást eredményez, és ezt nem tudjuk elfogadni a klímacélok nem rombolhatják szét iparunkat, és a bizottság érvelés a szakaszszerű megközelítés értelmében károsítaná ezeket az ágazatokat a célok, a klímacélok az egész gazdaságot le kell, hogy fedjék, tehát valamennyi szereplőt mobilizálni kell. Az egyes cikk négyes es bekezdésében, amelyet ön módosít, itt arról van szó, hogy a klímapolitika és az energiapolitika kölcsönhatásban van. Ugyanakkor ezt a koordinációt ki kell terjesztenünk a közlekedésre, amely egyébként nagy európai hatáskör a térítésmentes kiosztás is ki kell terjeszteni egy szélesebb koncepció keretében, hogy valamennyi szereplőt védeni lehessen, és a folyamat szakaszait, amikor ezeket az ágazatokat kezeljük, Thank you very much. Köszönöm szépen. Most Lize úr következik. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch an Ihren Danken und ich... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, és elnézést, hogy némileg késve érkeztem. Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan haladnak a munkák. Egyébként sok elnyék jelentést, ami nincs itt a frakciók részéről. Talán körbe lehetne őket telefonálni, hogy hol is tartózkodnak, mert átfogó vitát kell lefolytatnunk a jelentésről a néppárt részéről is Ivo Belet ezt már elmondotta, ambiciózus klímapolitikát óhajtunk, ugyanakkor biztosítani akarjuk, hogy ne legyen kárban likics helyzet, ez ne alakuljon ki. A vállalatok ne kényszerüljenek arra, hogy más régiókba vándoroljanak ki, ahol a standardek gyengébbek. Úgy véljük, hogy az egyes ágazatok esetében a bizottság javaslat a problémát jelent. Nem rossz a javaslat összességében, de javítható. A legfontosabb a több térítésmentes kiosztás egyes iparágok esetében, különben egyeseket veszélyeztet a karbonlikis jelensége, és a probléma megoldására kiút, hogy az árverés részarányát némileg csökkentsük. A tagállamok azt hiszem, hogy bekapcsolódnak ebbe, mert hogyha a vállalatok elvándorolnak, kevesebb lesz az adóbevétel, és ez nem lehet a pénzügyminiszterek érdeke. Nem vagyok biztos benne, hogyha az elverés részarányát egy kicsit csökkentjük, akkor ez kevesebb bevételt jelent a pénzügyminiszterek számára, mert így kevesebb lesz a kvóta, és azok ára növekszik majd. Így a Kerbalikics által fenyegetett ágazatok tervezési biztonsággal bírnak, tehát itt a 10% a 100%-os térítésmentes kiosztást kaphat. A másik probléma a légiközlekedési ágazat. Akár akarjuk, akár nem, a légiközlekedést közösen kell kezelnünk a többi iparággal, és itt egy 10%-os csökkentés cél van mindössze, az acélcement, mészk, vegyipar esetében pedig 43%-os csökkentési cél. Hát ezt nem lehet a kkv esetében például megmagyarázni, hogy több mint 4%-os csökkentést kell végrehajtaniuk, mint a légi közlekedésnek. A légi közlekedés nemzetközi versenyhelyzetben van, de biztosan nem erősebb ez a verseny, mint például az acéliparban. A harmadik elem pedig hogy az ipart némileg lélegzethez juttassuk ezen a területen, az effort sharing és az ETS összekötés, összekapcsolása lehet, hogy felháborodást váltunk ki a tagállamokban, de a helyzet valójában világos. A bizottság elnöke Jean-Claude Juncker megválasztása előtt az Európai Parlamentben azt mondotta, hogy energiahatékony célra van szükség, legalább 30%-os értékben. Most 27%-os ez a cél. A néppárt egy módosított nyújt be csütörtöki szavazáson Markus Piper módosítójával, tehát minimum 30% mondjuk mi. A parlament nagy többsége amellett van, hogy, hogy ezt az energia hatékonysági célt emeljük, tehát legalább 30%-ra és ez megtakarítást eredményez majd az effort sharing területén, főleg az ingatlanok területén, ott van a legnagyobb potenciál az energia megtakarításra, és így levegőhez juttathatjuk az ipart, az ETS esetében nagyvonalúbbak lehetünk, és az effort sharinget is módosíthatjuk. Tehát ezt kell egy kicsit erősíteni, és a felelősségre kell emlékeztetni őket a klímavédelem vonatkozásában. Így az ipart egy kicsit jobban tudjuk kezelni, és a 10% legjobb 100% térítésmentes kvótát kaphat. Ez és akkor az ambíciókról is beszélhetünk, hogy a lineáris csökkentési tényező, ez jó helyt szkeptikusak vagyunk, de kérdés az, hogy mikor kezdjük meg az újabb csökkentést. Tehát az 1,7-ről a 22 százalékra, amikor állunk át, a lehető leggyorsabban meg kellene ezt tennünk szerintem a 20 as célokat már túl teljesítettük, és ezt is vele kell számolnunk, hogy a 2030-as politikánkat végrehajtjuk. Az orvos tudomány területéről egy példa, tegnap egy szakértőtől értesültem, hogyha tehát orvoshoz megyünk, valaki túlsős, és az orvos azt mondja, hogy valakinek 30 kilót kell lefogynia, a következő két év alatt, különben agy, gutaütés kap és cukorbeteg lesz, és stb. stb. És hogyha valaki egy év alatt remekül lefogyott, már 20 kilóval kevesebb, kevesebbet nyom, akkor ez egy hamis jelzés lenne, hogyha azt mondaná az orvos, hogy most tehet némi tejszínhabos habos tortát, Hát ugyanez a helyzet az éghajlatváltozásra is, hogyha valaki jó úton el, jár, akkor nem mondjuk azt, hogy vegyen vissza a sebességből, hanem folytassa ugyanezzel a ritmussal. És még egy megjegyzés. A néppárt ugye én még nem tudom, hogy mit is teszünk azokkal a vállalatokkal, akik a szakadék szélén billegnek, tehát nem kapják meg ezt a 100%-ot a bizottság részéről, nincsenek az egyes kategóriában. Itt nem, le, nem tudom, hogy hogyan lehetne egy csúszó átmenetet meghala, megvalósítani. Ugye a 100%-os térítésmentes kiosztás, és a 30% és aztán a 0%. Nos, a kategóriák helyett egyfajta görbét lehetne bevezetni, és így mindenki a Karmali Likics kockázata révén lenne osztályba sorolva, és így nem 100 vagy 80 százalékot kapna a térítésmentes kvótákból, hanem amennyit megérdemel, 35 százalék, akármennyi százalék, és így talán a lobby tevékenység is csökkenne, hiszen jelenleg, ha látjuk a kategóriák különbségét, ez több milliárdos kihihatással jár, talán egy görbe alkalmazása esetén ezek a különbségek csökélyebbek lennének. Itt a néppárt elgondolkodik azon, hogy talán az innovatív vállalatokat a modernizációs alapból egy kicsit még jobban kellene premizálni. Az autóknál vannak a szuperkreditek, hogyha valaki kétszeresen ö, teljesíti a célt, akkor kap egy bónuszt, talán itt át kellene gondolni, hogy azon váltok esetében, amelyek nem a 10 legjobb közé tartoznak, hanem a és legjobbak, túl teljesítik a benchmarkokat, talán az ő esetükben még több térítésmentes kvótát kellene adni, hogy még legyen egy ösztönzők, tehát nem kellene őket szankcionálni, hanem így tényleg keresnének az innováción és a klímavédelmen. Ami a modernizációs alapot illeti, egyetértek a Matthias Gróth által mondottakkal, tényleg meg kell vizsgálnunk, hogy az adott projekt tényleg korszerűsítése, hogyha ezt elérjük, akkor a modernizációs alapot még egyszer fel lehetne tölteni forrással, és a 10 C cikkben az elektromosság ágazata esetében is kellene térítésmentes kiosztás. Talán jobb lenne, hogyha azt mondanánk, hogy a modernizációs alapforrásait növeljük, hogy az innovációt szorgalmazzuk az adott szektorokba. A térítésmentes kiosztás támogatás bizonyos struktúrák fennállása túlságosan hosszúra nyújtaná. És az utolsó dolog, amit Matthias Grote mondott, az earmarking nagyon fontos, az emisszió kereskedelem bevételeit célirányosan kellene alkalmazni, egy klímavédelmi eszközről beszélünk, és nem pedig a költségvetési lyukak finanszírozásáról, mindig ez volt a parlament prioritása, és ezt még világosabban kifejezésre kell juttatni a végérvényes szövegben, mint a bizottság javaslatában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valc úr. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kiváló munkáért, hogy ismét megpróbáljuk korrigálni az egész rendszert. Remélem, hogy három-négy év múlva ismét itt ülünk majd, és arról vitázunk, hogyan javíthatjuk az egész rendszert meg. Remélem, hogy tényleg eltökélt szándék van minnyájunkban. De néhány dolgot azért hagy említsek meg. És néhány kérdésem is lenne. Tehát itt a lineáris csökkentési tényezőről van egy javaslat, hogy ezt áttekintsük, felülvizsgáljuk, de tényleg ezt akarjuk? Tehát stabilitást és kiszemíthatóságot szeretnénk. Szeretnénk tovább haladni, azonban szerintem a hosszú távú céljainkat még nem érjük el. Mármint, hogy egyre jobban csökkentsük a szén jelenlétét a természetben mindenképpen hat év múlva javasolnék egy felülvizsgálatot, és hogyha az iparnak pedig valamire szüksége van, az az előrejelezhetőség, az a stabilitás és a kiszámíthatóság. Tehát szerintem hat év az egy megfelelő idő, hogy meglássuk, hogy hogyan működik a rendszer. Ami pedig az opciókat illeti, most szeretnék eh, rákérdezni, hogy a bizottság ezt az 57-et eh, hogyan kalkulálta ki? Én hallottam már 59-es, 59 százalékról, de hallottam 52 százalékról is. Tehát mm, hogy jutott a bizottság el ehhez a számig? Tehát az 59, ez az első kérdésem, és utána van egy másik kérdésem is. Tehát eh, lehetséges ez a szám? Aztán nézzük meg a küszöböket. Véleményem szerint eléggé furcsa a CCS-t is figyelembe venni, hiszen néhány tagállam számára ez nyilvánvalóan drága. A tagállamok gazdasága nagyon különböző, ezt mindjárt tudjuk. Néhány tagállam számára geológiailag is lehetetlen a szén befogás, hogy geológiailag építsenek olyan tárolókat, ahol elhelyezhetik a széndiokszidot, és ez szerintem nem tisztességes. A javaslatban például az erdőgazdaságot nem is említik meg, és az erdők újra telepítése pedig véleményem szerint sokkal olcsóbb lenne, mint más lehetőségek. Tehát a piaci stabilitást tekintve, a piaci stabilitás is egy megfelelő eset lenne, de az MSR is egy nagyon bonyolult politikai játszma eredménye. És az MSR mm, kibillentése szerintem nem hozna feltétlenül pozitív eredményeket. Egy másik megjegyzés, az innovációs alap. Nem hiszem, hogy ez jó ötlet, hogy a földrajzi egyensúly kérdését itt elfelejtsük, ahogy a bizottság ezt javasolta. Szerintem nem. Hogyha úgy döntünk, hogy ezt tesszük, akkor tekintsünk csak vissza, hogy mi történt az Európai Unióban a bizonyos országok centrifugális tendenciái miatt, ahogy ezt a jelentéstevő is említette a kezdetben. Tehát biztosak vagyunk benne, hogy jó dolog lemondani a földrajzi egyensúlyról? Ez nagyon meglepett, hogy az előadó ilyesmit javasol. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pisnyevszka asszony. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Szeretném Duncan úrnak megköszönni a jelentés tervezetet, a széndiokszid csökkentés tekintetében. Nagyon elégedett vagyok. Először is szerintem jó, hogy az eddigi tényezőknél maradtunk meg a kibocsátás csökkentésnél. Tehát ez a 2,2 százalékos szám, amit 2014-ben határoztunk el, az megfelelő. És a jelen formájában is világos, hogy az Európai Unió nagyon ambiciózus ebben a tekintetben. Nagy kihívások előtt állunk az európai nemzetgazdaság tekintetében. A tervezetben az is benne van, hogy 2020-ig, 2030-ig az összes országnak meg kell állapodnia a párizsi célok végrehajtásában. És szerintem analóg klímakötelezettségeket is ki kéne róni a kibocsátókra. Legalábbis, amit a bizottság tesz, egy további csapás lenne az európai nemzetgazdaságok arcába. A Párizsi klímacsúcson született megalapodás még nem elégséges abban a tekintetben, hogy elérjük a környezetvédelmi céljainkat. De elégedett vagyok abban a tekintetben, hogy a jelentéstevő védi az európai gazdaságot, a nem EU tagállamok gazdaságától. Tehát Duncan képviselő szólt azokról a fenyegetettségekről is, amelynek eh, néhány európai nemzetgazdaság ki van téve. És eh, igazából az ingyen tanúsítványok eh, kiosztásáról is szólt. Az ágazatokban tapasztalható helyzet. Tehát sokan nem tudnak kapacitást képezni, mint például az acéliparban. Vagy pedig az úgynevezett folyamat kibocsátások esetében ez alatt azt értem, hogy a trágya elő, műtrágya előállításnál keletkező kibocsátásokat is figyelembe kell venni. Tehát, hogyha ezekben az esetekben itt ingyen tanúsítványokat adunk, akkor 0,3%-ot is elérhetünk 0,5 helyett. Éppen ezért szerintem ez egy nagyon jó alkalmazkodás lenne a reális helyzethez. Azok a az ágazatok, amelyeket nagyon érint az Európai Unió klímapolitikája, tehát a klímaváltozás nagyon jó kiinduló pont. De most igazából nem ismételhetek meg minden pontot, mindenképpen van javítási szükséglet, ami az ingyen tanúsítványokra vonatkozik. Mindenképpen rugalmas mechanizmusra van szükségünk, amely tényleg lehetővé teszi az ingyenes tanúsítványok további alkalmazását. Az előadó szólt a kompenzációs mechanizmusokról is. Mm, szerintem ez azokra az országokra vonatkozzon, ahol kevesebb gépjármű van, mint az EU átlag 60%, hiszen ezeket az országokat érinti legjobban a klíma és az energiapolitika. Véleményem szerint még itt nem elégséges a helyzet. Ami pedig itt a költségbecslést illeti, amely a környezetvédelmi politikából ered, mm, szerintem ezeket a költségeket nem vizsgálták meg még minden tekintetben. És az Európai Bizottság elkövetkezendő javaslatai is ide tartoznak, és ilyen Duncan utalt az Európai Bizottság szerepére, az Európai Beruházási Bank szerepére, és utalt az úgynevezett régi tagállamok helyzetére is. A tanúsítványok kikiáltása, aukciója, a finanszírozás, a technológia transfer, mind-mind több rugalmast kell, több rugalmaságot kell vinni ezekbe az eszközökbe az elkövetkezendő évek során. Az aukciós eljárás jó, de ami most például a beruházási tervekre vonatkozik, ezeket meg kell tartani. Teljes mértékben támogatom, hogy azokat, azokkal az eszközökkel is éljünk, amelyek megvannak. A legfontosabb viszont, amit még mondanék, az az átláthatóság, és hogy az állami ellenőrző mechanizmusok is megoldásra kerüljenek. Ez eléggé költséges dolog, de az az irány, amelyet ilyen Duncan vázolt nekünk, lehetővé teszi azt, hogy az energiakereskedelem tényleg egy átugó csomag legyen. Köszönöm szépen. Florence. Köszönöm szépen, Florence úr. Ja, ich, de, de Kollege. Igen, Duncan kolléga elkezdte a kérdést. Hát, hogy most csütörtökön igen vagy nem reagálnom kell, reagálnom kell erre, erre a csütörtökre. Én, én nagyon amellett vagyok, hogy itt maradjon Duncan kolléga, nagyon amellett vagyok, hogy eh, folytassa ezt a munkát Duncan kolléga. De hogyha egy ilyen eh, fáradtságos munka után csütörtökön nemmel szavaznak a britek, akkor el kell fogadni. Most nem akarok vitát kezdeni a Brexitről, megvan a saját véleményem, és, és ez nem is a néppárt véleménye, ez az én saját véleményem. De hogyha ezután a vita után, amelyet évek óta folytatunk, nemet kapunk, akkor nincsen semmi értelme. Akkor a frakcióknak el kell gondolkodni azon, hogy most rendeljünk-e egy költöztető kocsit. Tehát ezt csak szerettem volna elmondani, és ne, ne, ne mondják nekem azt, hogy én konfliktus kerülő vagyok. De kész is vagyok vitázni, tehát minden tolerancia ellenére. És esetleg vannak olyan érvek, amelyek az EU ellen szólnak. De hogyha ennyit fáradozunk ezzel a dologgal, akkor hagyjuk ezt az egész jelentést, és rendeljük meg a költöztető terrautót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ilyen magas kérdésekre is kitért. Lime úr. Ja, eh, hoffen wir mal, dass der Möbel... Jó, reméljük, hogy azért nem jön ez a költöztető teherkocsi, és reméljük, hogy folytatjuk az EU-s politikánkat nyugodt vizeken, és remélem, hogy eh, ilyen Duncan marad eh, felelős ezért az anyagai, hiszen tudom, hogy rengeteget fáradozott az elmúlt hónapok, évek során hogy mindenkit meghallgasson, és véleményt képezzen. Osztom azt a véleményt, hogy az Európai Unió klímapolitikájának hitelesnek kell lennie. És ehhez az is hozzátartozik, hogy az eszközeinknek is hitelesnek kell lenniük. Ide tartozik a kereskedelmi rendszer, ami pedig nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Éppen ezért szükséges a reform hogy ezt a rendszert erősítsük, hogy ösztönzőket adjunk a kibocsátások elkerüléséhez. Nagyon fontos ezt megbízhatóbban csinálni az érintett ágazatok segítségével. Úgy vélem, hogy sok kulcsunk van, amelyekkel ki tudjuk nyitni az ajtókat, és hatékonyabbá tudjuk tenni a dolgot. Az ambíció az egyik. 40%-os széndiokszid csökkenést ígértünk, és az ETS-nek pedig mindenképpen köze van ehhez, hogy elérjük ezt a 40%-os. És akkor a lineáris tényezőknél is magasabbra kell majd mennünk. Péter Líze mondta, hogy az ETS mellett Természetesen más ágazatoknak is hozzá kell járulni a klímavédelemhez. Meg kell nézni, hogy hogyan tudunk egyensúlyt elérni, tehát hogy ETS és nem ETS. Fölismertük már magunk is, hogy a közlekedés egy olyan ágazat, ahol egyre több a kibocsátás. Gondoljunk például a növekvő légi közlekedésre, gondoljunk a növekvő tengeri közlekedésre, és felmerül a kérdés, hogy a közúti forgalmat miért nem vesszük bele, hiszen a közúti forgalomban nagyon egyszerű kimutatni, hogy mennyi üzemanyag fogy, ez mennyi kibocsátást eredményez. Igazából itt még adósok vagyunk. Az ETS csak az ipara vonatkozik, és nem veszi figyelembe a közlekedést, és nem veszi figyelembe az épületeket, ahol fűtenek, és ugyanúgy kibocsátásra kerül sor. Remélem, hogy eh, ezt most pótoljuk, és hitelesebbekké válunk. A jövőben arra is gondolnunk kell, hogy az ETS eh, más szektorokra, más ágazatokra is kiterjedhet. Az ETS-en belül Támogatom én is a pontosabb kiosztást, tehát itt az ingyenes tanúsítványokra gondolok, ez ne legyen egy önkiszolgáló vendéglő, ahova bárki bemehet. Azokra az ágazatokra kell korlátozni, ahol tényleg szükséges, és amelyek nemzetközi nyomás alatt vannak. El kell gondolkodnunk azon, hogy hány lépcsőfokot, fokozatot vezetünk be, hiszen minél több a fokozat, annál jobb lehetőséget kapunk, hogy kiegyenlítsük az európai ipar versenyképességét. Úgy gondolom, hogy a küszöbb értékek megalapításánál is egy finomabb fokozatokat kellene megalapot kezdhetnénk mondjuk 0,3, de mondjuk elmehetünk 1,5-ig is, hiszen nagyon különbözők az ágazatok, nagyon különbözők a gyárak, a készülékek és a szükségletek is nagyon különbözőek. Sok rendezvényen vettem részt. Breakthrough technológiákra van szükség. Tehát például a fémipar tartozik ide. És a kérdés az, hogy eh, ki nek sikerül majd ez, az ugrás, hogy kibocsátás szegény, vagy kibocsátás mentes termelés folytasson. És azt kívánom, hogy az innovációs alap minél hamarabb felálljon. Hiszen úgy tudunk a megfelelő irányba elmozdulni. Utána még itt van az FC, azért vannak még, vannak még itt források, és egy csomagra van szükségünk. Azok a prototípusok, amelyek most megvannak, fölhasználhatók mind az említett forradalmi ugrás érdekében. Az iparnak ezt az ugrást pedig mernie kell. És az ETS-ből származó források segíthetnek bizonyos régiókat jobban érint majd a dolog, mint másokat, és természetesen nem szabad elfelejtenünk a szociális vetületet sem. Tehát az ETS-ből lehet olyan alapot is finanszírozni, amely esetleg a szegényebb régiókat, szegényebb városokat, településeket segíti, hogy ne hagyjuk egyedül a szegényebbeket se. Benyújtunk néhány módosítót, és reméljük, hogy még nagyobb többséget érünk el majd az árnyék előadók segítségével. Tudjuk, hogy a tanács itt azért még le fog ebből fűrészelni az ambícióinkból. Tehát próbáljunk meg itt a parlamentben, itt a szakbizottságban és a plénumon is nagyobb többséget szerezni. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krezip úr. Dziękuję panie przewodniczący. Ja też e, <clears throat> chciałem podziękować e, panu Duncanowi za... Köszönöm szépen, elnök úr. Duncan úr, is köszönöm ezt a nagyon érdekveszítő és nagyon érdekesen felépített jelentést. Mindannyian rendelkezünk a magunk véleményével ebben az ügyben, és láttunk bizonyos fenyegetettségeket is, amelyek ehhez kapcsolódnak, különösen azon országok szempontjából, amelyek különösen kitettek, mivel szénalapú a gazdaságuk. Ugyanakkor a más technológiák felé való elmozdulás hosszadalmas folyamat, igényes modernizációt igényel, de azért azt is meg kell jegyeznem, hogy bizonyos ágazatok, például a gipsz ágazat, a legmodernebb technológiákkal rendelkezik, és erőteljes modernizációt is végrehajtottak ezen a területen de nem csak a, az, any, az üzemanyagok miatt keletkeznek kibocsátott anyagok, hanem más vegyi folyamatok is hozzájárulnak ezekhez a kibocsátásokhoz az említett iparágak esetében. Ezek a folyamatok természetek szerint visszafordíthatóak, ezt a szempontot is meg kell vizsgálnunk, és csökkentenünk kell az elvárásainkat a szénelszivárgás csökkentése érdekében. Egy másik kérdés. Az olyan országokban, ahol hosszú hideg tél van, nagyon fontos a fűtés. Különböző alacsony kibocsátású fűtőanyagok léteznek sok városban, az én hazámban is, de vannak tefűtő üzemek, amelyek eh, nagyrészt csökkenthetnék a kibocsátásokat, hogyha megfelelő támogatást kapnak, hogy eh, ki tudják eh, bővíteni ügyfél körüket. Ez pozitív jelenség, pozitív trend, a fűtés, a távfűtő üzemek az ETS-ben részt vesznek, és a rendszeren kívül vannak az alacsony kibocsátású erőforrások, tehát valami olyan mechanizmusra lenne szükség, amely a fogyasztókat arra ösztönzi, hogy elmozduljanak a szervezett távfűtési megoldások felé, különösen nagyvárosokban, agglomerációkban. Aztán van itt még egy kérdés, a távfűtési ágazatnak erős lehetőségei vannak a kombinált hő és áram termeléssel kapcsolatosan. Ez nagyon jó lehetőség a számítások alapján, amelyeket párhuzamosan végeztek. A telfűtési ágazat, ha megfelelő támogatást kap, 6-7 ezer megawatt energiát képes termelni, ha modernizációs forrásokhoz jut hogy a hőtermeléstől el tudja mozdulni a kombinált hit és áramtermelés felé. Meggyőződésem, hogy az ilyen tevékenységek, projektek figyelembe kell, hogy vevődjenek ebben a javaslatban és az új ETS architektúrában is. Azért említem ezt meg, mert nagyon sok kolléga felhívta a figyelmünket a modernizációs alapra és ennek felhasználási módjaira. Egyrészt tehát arról beszélünk, hogy legalább részben lefedjük azt az ágazatot, amely jelenleg az ETS rendszeren kívül van, ez az egyes számú cél, de nagyobb hatékonyságot is magunk elé tűzhetünk ezekkel a kombinált üzemekkel. Aztán még egy szempont. A biológiai felvevő képesség. Amikor a CCRS technológiákról beszélünk, tudnunk kell, hogy ezek nagyon költségesek. Viszont nagyon nagy lehetőségeik vannak eh, egy nagyon haladott politika esetében, eh, vagy megoldás esetében. Ez pedig az újraerdősítés technikája. Az, hogy a széndiokszidot az új erdők fel tudják venni. Ez az elképzelés egyre nagyobb teret nyer, és azt is figyelembe kell vennünk a párizsi csúcstalálkozónak ez az egyik legfontosabb követelménye, tehát nekünk is a széndiokszid kibocsátásról, a, illetve a növények széndiokszid felvételéről kellene beszélnünk. Ez a természetes megoldások egyike. Aztán a talaj védelmét is meg kell vizsgálni. Ezek a megoldások a mezőgazdasági technológiákat támogatják, amelyek a szerves anyagokat megtartják a talajban. Ezeket is támogatni kell szemben az ipari mezőgazdasági technológiákkal, amelyek oda vezetnek, hogy a szerves anyag eh, nagymértékben eh, távozik a termőtalajból. Ezeket a meggondolásokat is figyelembe kell venni. A legtöbb esetben olyan talajokat vizsgálunk, amelyek már eh, nagy mértékben veszítettek minőségükből, de szerintem európai szinten maga a mezőgazdasági termelés sok lehetőségeket tartalmaz. Köszönöm szépen, most Dánten úr következik. Köszönöm, elnök úr, természetesen támogatom azt az álláspontot, amelyet a saját frakcióm koordinátora bemutatott az imént. Mindazonáltal szeretnék két témára visszatérni. Sajnálom, hogy bevezették ezt az ágazatszerű meg közelítést nagyon erősen csökkenti a térítésmentes kvóta kiosztás egyes ágazatok részére ez 100-ról 50%-ra csökkentve ezt. Ez egy nemzetközi verseny problémát is jelent, ez drasztikusan megváltozott ez a helyzet ugyanis. Ez erőtes verseny hátrányt jelenthet az iparunk szemére a világ többi részével szemben. Aztán egy olyan témát vetnék fel, amely itt nem vetődött fel még világosan. Itt a széntartalmú anyagok használatáról van szó, amelyeket nem lehet azonosítani. Ugye itt a biomasszáról van szó, és amikor kevés a kvóta, az ETS célok elérhetőek, de a biomasszát nem számítják be ebbe a rendszerbe. Ez ugye az a járna, hogy hatalmas biomassa tömeget fogyasztanának, mint a fa. Ez talán a kisváltok szemére jelenthet megoldást, a nagyok szemére nem. El kell gondolkodni a fenntarthatósági kritériumon a biomassa használatát illetően, ez ugyanis helyi szinten alkalmazható erőforrás, ugyanakkor ez nem járhat nagyobb üvegházhatású gáz kibocsátással, mint más ágazatok, hogy ugyanis, hogyha több kilométeres távolságokra szállítják a biomasszát, ez egy nagyon erős szennyező forrás. Evi. Köszönöm. Évi képviselő. Grazie, president. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, hogy késve érkeztem, és nem vettem részt a Duncan félrejelentés bemutatásán. Első megjegyzéseinket szeretném azonban bemutatni. Nagyra becsültem. A jelentéstevő ugyan már elhagyta termet, de mégis köszönetet mondok neki azért a kezdeményezésért egy számos technikai meghallgatást szervezett, ugyanis ez egy nagyon összetett témakör, és ezek a meghallgatások nagyon hasznosak voltak. Nagyra becsültem azt a kezdeti javaslatát is, hogy eh, a lineáris csökkentési tényezőt növeljük. Ugyanakkor van még egy dolog, amivel foglalkoznunk kell, mert tudjuk, hogy a lineáris csökkentési tényező a 2,2%-os eh, arányban épp hogy elég a 40%-os emisszió csökkentési cél eléréséhez 2030-ig, tehát teljes mértékben alkalmatlan arra, hogy a 45%-os csökkentéseket 2050-ig elérjük, mint ahogyan erre szükség lenne a kötelezettségvállalásaink teljesítéséhez. Tehát egy ambiciózusabb fellépésre van szükség ezzel kapcsolatosan, és mi módosítókat fogunk benyújtani ebben az irányban nem értünk egyet azzal, hogy a kis szennyezők esetében a küszöbb értéket kiterjesszük 50 ezer tonna per év értékben, és aztán a kockázatértékelés, a carbon leakage való kitettség vonatkozásában ez is kétséges, mert egyes tanulmányok nyomán elég valószínűtlen, hogy egy akár 45 vagy 60 euró per tonna széndiokszid árral. Az ETS által lefedett ágazatok jelentős oszcillációnak lennének kitéve. Nem értünk tehát egyet ezzel a kényelmesebb intézkedéssel. Támogatjuk viszont azt, hogy vizsgáljuk felül a küszöbértéket, már ami a kiosztásokat illeti, főleg a windfall profit elkerülése érdekében. Ami viszont az innovációs alapot illeti egyetértünk, ezzel támogatjuk ezt teljes mértékben, csak az innováció révén és az emissziók valós csökkentése révén lehetséges ugyanis, hogy az éghajlatra nehezedő nyomást csökkentsük, és nem pedig egy egyszerű fizetéses rendszer révén. Az alapokat arra kellene fordítani, hogy a legjobb technológiákat támogassuk a megújuló energiák területén, és valódi emisszió ö, csökkentésre irányuló technológiákat támogassunk. A CCS újraindítását nem támogatjuk. A forrásokat ahhoz kell kapcsolni, hogy mennyi emissziót került el az adott vállalat, annak érdekében, hogy az irányelv célját teljesíteni tudja, ami nem más, mint az üvegházhatású gázok csökkentése. Ez egy elsődleges fontosságú cél, nyilvánvalóan. Megpróbálunk tehát olyan módosítókat kidolgozni, amelyek ezen irányelvet megerősítik, mert eh, ahogy többször elmondtam már, a jelenlegi rendszer nem működik, nem hatékony, és számos csalásra, spekulációra ad lehetőséget. Fontos tehát garantálni azt, hogy ez az eszköz helyesen működjék. Ugyanakkor ambiciózusan is kell fellépnünk, hiszen különben nem tudjuk teljesíteni az emissziócsökkentési célokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt a bizottságnak adom a szót, emlékeztetek arra, hogy néhány kollégánk nem tudott itt lenni, hiszen az EMIS különbizottság is ülésezik, és néhány kollégánk ott jelentéstevő. És képviseli a frakciókat. Most pedig átadom a bizottságnak a szót. Daniel úr? Emis, Emis mondtam. Uh, Mr. Damien Meadows for... Tehát uh, a bizottságot hallgassuk meg. Köszönöm, elnök úr. A bizottság nevében én is szeretnék köszönetet mondani Duncan úrnak, a jelentéstevőnek ezért a kiváló jelentésért. És szeretném megköszönni az elmúlt hónapokban folytatott munkát. És nagyon élveztem azt a vitát, amit éppen lefolytattunk. Nagyon melegen üdvözöljük ezt a jelentést, és nagyon örülünk annak, amit a képviselők is mondtak. A bizottság javaslata, amit a parlamentbe tavaly nyáron benyújtottunk, azon alapul, hogy a 2014 októberi következtetéseket hogyan tudjuk megvalósítani. És ha a társ jogalkotó javítani szeretne a bizottság javaslatait, akkor mi is megnézzük, hogy ez, ebben hogyan működhetünk együtt. De nagyon fontos az, hogy az Európai Tanács következtetéseivel összhangban legyen a javaslatunk. Néhány felszólaló szólt a Párizsi megállapodás jelentőségéről. Igen, az ETS nem az egyetlen intézkedés, amelyel ezt megoldhatjuk. A bizottság pénteken, múlt pénteken, nem, két, hét, két hete pénteken a Párizsi megállapodás ratifikációs javaslatát is benyújtotta. Nagyon keményen dolgozunk azon is, amelyet többen is említettek, tehát ez az effort sharing, a fáradozás megosztás, tehát hogy például az erdészet is vállaljon részt. Ezt még a nyár előtt áttanulmányozzuk. Három-négy dolgot szeretnék most röviden kommentálni, amit ma hallottunk, és válaszolok majd a bizottsághoz intézett kérdésekre is. Először is Párizs, az európai politika hitelessége. Nagyon fontos az, hogy jól megoldjuk a kibocsátás kereskedelmi rendszert, hiszen ott van Kína, Korea, és hasonló javaslatokat tesznek. Éppen ezért ez a reform alapvető fontosságú, és nem szabad elrontanunk időre lesz szükségünk. A küszöbök tekintetében nagyon fontos területről van szó, és uh, itt uh, reális adatokra, valós adatokra van szükségünk. Tehát itt uh, az Európai Tanács is említette a 10%-ot. Amit uh, társ jogalkotásban dönthetünk el, és nem komitológiában, azok nagyon fontos elemek. Tehát nagyon érdekesnek tartottuk azt az elképzelést, amelyet az előadó mutatott be, hogy legyenek további ráták is. De a bizottság ezt csak is akkor tudja megtenni, hogyha tudjuk, hogy az ágazatokban hogyan, milyen valós adatok vannak. Egy másik dolog az áttörési technológia, illetve az innovációs finanszírozás. Nagyon fontos az, hogy a piacon jelenjenek meg a megfelelő technológiák, és nagyon fontos az, hogy ezt a dolgot helyre tegyük. Ünnepe, üdvözöljük a figyelmet, amelyet kapott ez a dolog. A kisebb dolgok tekintetében azt mondanám, hogy a bizottság az opt-outot is nyitva hagyja. Tehát nem szeretnénk, hogy a képviselőkön még plusz teher legyen emiatt. Az utolsó megjegyzésem pedig a bevételek felhasználása. A tagállamok jelentették a bizottságnak, hogy az aukciós bevételek 90%-át a klímaváltozás elleni küzdelemhez használják fel. És a puhább kötelezettségekkel is hasonló a helyzet a tavaly júliusi javaslat csomagunk része volt, hogy a tagállamok az aukcióból származó bevételekből az átmenetet finanszírozzák. A bizottság javaslata ezt nagyon szorgalmazza. Pok úr azt kérdezte, hogy er, hogyan kalkuláltuk ki az 57%-ot. Hú, hát most nem fogom ezt mélységében megtárgyalni, a bizottság válaszolt a tagállamoknak, és megírta, hogy hogyan kalkulálták ki az 57 százalékot. Itt keringtek dokumentumok, de mindenképpen konzultálok majd a kollégákkal. és el fogjuk mondani, hogy miért ezt a magyarázatot adtuk a tagállamoknak. Az erdőgazdálkodás jelentőség egyetértünk, a bizottság is egyetért azzal, hogy az összes szektort figyelembe kell venni, amikor a klímaváltozással foglalkozunk. A erdőgazdálkodás tekintetében reméljük, hogy a területfelhasználás és a erdészet, erdőgazdálkodás is szóba kerül majd. Ide, ide tartozik például a biomassa, ez is egy olyan dolog, amit ma hallottunk. Ami az egyéni fűtésre vonatkozik, illetve hogy hatékonyabb legyen a távfűtés a városokban, ezzel is egyetértünk. A kibocsátás kereskedelmi rendszer nem tudja az összes klímaváltozás által okozott problémát megoldani, de a finanszározási mechanizmusra utalok hogy hogyan lehetne a távfűtést jobban megoldani. A fáradozás megosztás is nagyon fontos lesz, hiszen a tagállamoknak is megvannak a saját nemzeti politikáik az ETS-en túlmenően is. Az utolsó elem, itt javasolt az előadó egy át, áttekintési záradékot, hogy megnézzük egy idő múlva mi történik. És ez természetesen a többi jogalkotással összhangban kell majd megtennünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A bizottság után általában az előadó kap szót, de az EMIS szakbizottságba ment, Bász kap szót. Köszönöm. Elnézést kérek, hogy ilyen későn érkeztem, de nagyon sok dolgunk volt a másik bizottságban, és köszönöm szépen. Éppen most hallottam, hogy nagyon jó vita zajlott, és most megpróbálhatunk reagálni arra, amit hallottunk, szó szerint is, de szerintem most kaptunk egy ízelítőt abból, hogy mit szeretnénk. Duncan úr stratégiájához lenne megjegyzésem, azt mondta, hogy ezt várom, amikor véget ér a dolog. Szerintem ez egy nagyon veszélyes stratégia, hiszen minnyáján tudjuk, hogy egy MV jelentés alapja mindig azt jelenti, hogy az ipar megpróbálja felhígítani azt, amit mi itt létrehozunk. Akkor utána már ez a felhígult jelentés elmegy a plenáris elé, és akkor utána tárgyalunk a tanácsról. Soha, soha nem volt még olyan, hogy az envi véleménye a tanács által is jóváhagyott vélemény lett volna. Tehát, tehát nem lehet ilyet mondani, hogy ez lesz az eredménye, ez nem jó, ez nem jó, nem ez lesz az eredménye. És nem szabad, biztos, hogy, biztos, hogy alacsonyabb eredményt, kevesebbet érünk el, mint amennyi szeretnénk. Ez mindig így volt. Vagy olyan jelentésről beszélünk, amelyben kevés volt a ambíció. Duncan úr is említette, hogy háromszor hiányzik az ambíció. Mondta, hogy meg kell néznünk, hogy hol fedik át egymást a politikák. Ez pedig azt jelenti, hogy a sikeres politika, egy sikeres irányelv szinte nem is történhet a megújuló energiaforrások tekintetében a sikeres politikát nem szabadna, tehát a megújulókat nem szabad az ETS miatt elhanyagolni. Tehát, hogyha működő ETS szeretnénk, akkor igenis nézzük meg, hogy hogyan tudjuk működőképesebbé tenni, és így kell, hogy működjön. Tehát. És nagyon fontos az, hogy vissza is lehet majd menni. Tudjuk, hogy nagyon jó semmit tenni, nagyon sok mindent tehetnek az országok, és nem tesznek. Tehát Danke úr, igen, itt említettük a leltárt, hogy most felmérjük a helyzetet, aztán Párizsról szó volt, és 2023-ról. Hogy majd akkor áttekintjük, az azért jó messze van, elhalasztjuk, és tudjuk, hogy az ipar mit mond. Az ipar azt fogja mondani, hogy a meccs alatt nem lehet megváltoztatni a játékszabályokat. Tehát ez azt jelenti, hogy állandóan, hogy soha nem változtathatjuk a szabályokat, és Duncan úr 2023-ban lehet, hogy már nem lesz itt. Reméljük, hogy sütörtök után még itt lesz, de 2023-ban már nem biztos. És akik akik az utódai lesznek, ugyanazok ellen, ugyanazon lobbik ellen harcolnak, mint mi. És itt ez most a tét. Lenne néhány javaslatom. Hiszen úgy tűnik, hogy a néppártos az ECR egyetért, hogyha a küszöbökről beszélünk, akkor a valós kibocsátásokról kell beszélnünk. Rendben van. Hogyha a valós kibocsátások ennyire fontosak, akkor 2021-ig a valós adatokból kell kiindulni, és nem 2015-ös adatokból, hiszen tudjuk, hogy Európa a csökkentések 27%-át érte el. Tehát, hogyha valós kibocsátásokból indulunk ki, akkor meg tudjuk állapítani a normális küszöböket is nagyon érdekes, hogy küszöbökről beszélünk, viszont nem beszélünk a talajról, hogy lent mi van. Duncan úr, remélem, hogy itt ezt is megváltoztatja majd, tehát az alapvonalat, amennyiben elkezdünk az ETS-ről tárgyalni. A lineáris csökkentési tényező. Duncan úr mindig azt mondja, hogy ez a többség álláspontja. Tehát szerintem lehetne a lineáris csökkentési tényezőt változtatni, növelni. Duncan úr rész majd részt vesz ezen a vitán, vagy megöli, mielőtt elindul. Tehát szerintem Envi szakbizottságként igenis szorgalmaznunk kell ezt a javaslatot. Tehát van egy 2,2 tizedes javaslat, és ez 2050-ig sem éri el a két fokos forgatókönyve. És ez nem felel meg Párizsnak. És nekem most nem kell leltárt tartanom 2023-ról, hogyha már ma is tudom, hogy mi van. De a lineáris csökkentési tényező és a két fokos cél együtt jár. Nem 1,5-ről beszélünk, hanem kettő fokos célról. Ezen tovább lehet menni, erről van szó. Ez a zöldek részéről nagyon szerény. Na most nézzük az innovációs alapot. Innovációs alap kulcsfontosságú, hiszen az innováció nagyon fontos. És amit Duncan úr itt tett. 150 millió visz be az innovációs alapba. Na, itt azért van néhány probléma. Ez ő. Először is a bizottság már használja ezeket az összegeket a javaslatával. És ez a 150 millió már szerepel a bizottság javaslatában. És ez igazából megint az innovációs, innovációba került. Tehát itt kettős könyvelés van. Miért használunk fel nem felhasznált engedélyeket, hiszen ez megint felhigítja a széljainkat. Tehát, hogyha növelni szeretnénk az innovációs alapot, rendben van növelni, de akkor ne higítsuk fel ezt a nem felhasznált engedélyekkel. Ezek nincsenek, ezek nincsenek, ezeket nem használták fel, tehát nincs rá szükség. Tehát használjuk fel ezeket az összegeket az innovációs alapban, de ne arra, hogy felhigítsuk. Akkor most rátérek arra a témára, hogy elég eh, engedélyt vittünk árverésre, vagy nem. Tehát világos leszek. Tehát, hogyha egy korrekciós tényezőre lesz szükségünk, amely átmutat az ágazatokon, akkor szerintem túlságosan sok bianco csekket adunk, túlságosan sok kibocsátást engedélyezünk. Duncan úr, 30 százalék bianco csekk ott, ahol nincs nemzetközi verseny? Igazából ezeket a kibocsátás engedélyeket akkor adtuk ki, hogyha nemzetközi verseny volt, hogyha nemzetközi nyomás volt. Tehát csináljuk ezt is, és hogyha odadjuk ezeket a kibocsátás engedélyeket ok nélkül, akkor igenis szükségünk lesz egy ágazatokon átnyúló korrekciós tényezőre. Nincs szükség több engedélyre. Azok az ágazatok kapják meg ezeket, amelyeknek szüksége van rá. Tehát nyilván minden szektor, minden ágazat azt mondja, hogy több engedélyre, a kibocsátás engedélyre van szüksége. Egy, egy ágazat sem fogja azt mondani nekünk, hogy ö, neki nincs erre szüksége. Tehát amíg ez a probléma fennáll, addig mindenki több kibocsátás engedélyt fog kérni. És akkor folytatódik a lobby munka, egyre többet adunk, és akkor ebből szükségszerűen születik egy ágazatokon átnyúló korrekciós tényező. Tehát csak is azok a szektorok kapjanak, amelyeknek tényleg szüksége van rá. És uh, itt egy uh, két lépcsős megközelítésre van szükség. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a vitát, de előtte még az előadó szót kap Dáken úr. Denkenő. Nagyon nehéz olyan kritikus észrevételeket elfogadni, amit nem is hallgattam végig, úgyhogy hogyha kicsit elismételhettem magam. Az első dolog, hogy a megújulókra vonatkozó irányelv működik, sikeres, a hatékonysági irányelv is nem az a szándékom, hogy ezeket felvizezzem bármilyen módon, viszont azt szeretném, hogy a, azok a kvótákat, amelyek feleslegesek, ezeket szüntessük meg, a lehető legjobb módon kezeljük ezt az átfogó helyzetet. Hogyha ezek sikeresek és sikeresek, akkor valakinek azon kell dolgozni, hogy mennyire sikeresek, és hogy összekapcsolja a két politikák. Bennett úr korábban rámutatott, hogy nem az átfog, átfedő politikákra, hanem az összekapcsolható politikákra van szükség, hogy eljussunk oda, amit célként kitűztünk magunk elé. Nincsen kétségem afelől, hogy ezek a célok hasznosak. Hogyha egy, tan, egy tagállam alá akar érni a párizsi megállapodásra, és nagy az ambíciója, akkor nem elég csak beszélni róla. A tagállamoknak valódi fellépése van szükségük, és nagy számú kvótára van szükség, hogy ne mutat, támogathassanak újjal egymással a tagállamok. Ettől lehet előrelépést remélni, hogy a szubszidiaritás érvényesüljön, és a szuverenitás visszatérjen a tagállamokhoz. Aztán majd látjuk, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek részt vesznek a nagy ambíciójú koalícióban, és kik azok azok, akik pedig csak viccet csinálnak ebből az erőfeszítésből. A 2023-as felülvizsgálat Valóban, hogyha odaig várunk, akkor az túl sok idő. Kezdjük ezt el most akkor, ezt korábban is említettem. Ha 2023-ig eljutunk, és csak akkor kezdjük el a munkát, az már túl késő. A teljes ambícióm, hogy vizsgáljuk meg a volument, és nem a lineáris csökkentési tényezőt. Ha a mennyiséget csökkenteni tudjuk, a kolták mennyiségét, akkor egy lökést adunk a piacnak. Van egy problémám, elnök úr, hogy a csapatom eh, nagyon jó beszédet készített nekem, ezt most eh, el, el lehet érni online, de úgy gondolom, hogy eh, a párizsi követel, kötelezettségvállalásaink fényében felül kell vizsgálni a lineáris csökkentési tényezőt, a 2,4%-osat, de csak úgy tudjuk elérni a céljainkat, ha ebben az irányban elmozdulunk. Nagyon örülök, hogy megvizsgáljuk ezt a gondolatot, nincsen egyetlen problémám ezzel kapcsolatosan. Az innovációs alapot kellene használni, és ezt az elképzelést is nagyon szívesen megvitatom. Ami a többi kérdést illeti, nagyon érdekes észrevételeket hallottunk az egész vita során, és ezeket ki is fogom használni a szöveg véglegesítésénél meggyőződésem, hogy konszenzus tudunk elérni, és el tudjuk érni azt a célt, amit kitűztünk magunk elé, ami az irányt illeti. Mint elmondtam korábban, a párizsi megállapodásra kell visszatérnünk, és úgy gondolom, hogy komoly változást remélhetünk a volumen csökkentésével, és a biztos is erről beszélt, vagyis, hogy magas, lineár, magasabb lineáris csökkentési tényezőre van szükség. Én nem a biztonságot akarom, a bizonyosságot tettetni, hanem a szempontokat ütköztetni, és a közösségi médiában sokat kritizáltak emiatt. Én azt mondtam, hogy demokraták vagyunk, hogyha valaki módosítani akarja ezt a jelentést, akkor módosítsa, és akkor majd másmilyen lesz. Nekem kis frakcióm van, Egyedül nem tudom ezt megcsinálni, ezt nagyon sokszor elmondtam. És van még egy dolog, amit el kell mondanom, mert annyira felszokoltam magam. Ha már a közösségi médiáról beszélünk, inkább szemtől szemben vitáznék, mint hogy valamilyen félőrült, egyszerűsítő karikatúrákat küldözgessen nekem, mint hogyha így el lehetne magyarázni egy nagyon komplex kérdést. Elképesztően összetett kérdésről van szó. Tehát, hogyha az erdészetről beszélünk, igen, az erdészetnek része kell, hogy legyen a megoldásnak, de ez nem az én hatásköröm. Ezeknek a fonalaknak az összefogása sokkal többet érne. Amire vissza szeretnék térni a következő meggyőződésem, hogy közösen előreléphetünk, és mindenkire tekintek, nem csak azokra, akik előttem vannak, hanem akik mögöttem vannak, azokra is. Ezt az értékes hozzájárulás nem ö, felejthetjük el. És Párizsra vissza fogunk majd még térni az egyötös másfél százalékos csökkentéssel, és az iparnak is fel kell ezt ismernie, és azt is fel kell ismernie, hogy az ipar része a, gazdasági, a gazdaságnak egyébként nagyon rövidlátók volnánk. Látom, hogy az elnök ásítozik, ami azt jelenti, hogy már visszaéltem a türelmükkel. Minden esetre nagyon szívesen moz, lépek tovább ezzel, jobban és gyorsabban, hogyha együttműködünk, mint hogyha egymás ellen dolgozunk. Köszönöm szépen elnézést, hogy a szándékaimnál többet beszéltem, és az árnyék előadóknak pedig köszönöm a segítségüket, és én nekem meggyőződésem, hogy itt bizony fordíthatunk a világ sorsán. Köszönöm. Köszönöm szépen. És még mielőtt az ülést lezárnám, emlékeztetném önöket az ütemtervünkre. Június 28-án déli 12 óra a határidő a módosítók benyújtására, és az MV-ben december 8-án fogunk szavazni, és valamikor februárban kerül a plenáris ülés elé. Nincsen több napi rendi pontunk, délután folytatjuk, most lezárhatom a délelőtti ülésszakot, és három órakor pontosan kezdünk. Ma három órakor itt lesz a parlament elnöke, Vele úr, főtitkár, az EMASZ megállapodás aláírására.